Welcome to everybody. I open the session this afternoon. Jó napot kívánok mindenkinek. Megnyitom a mai ülést. Nagy örömmel látom viszont önöket a nyári szünet után. Persze Strasbourgban a plenárison már volt módunk találkozni, nagy megtiszteltetés, hogy üdvözölhetem a luxemburgi kormány sportminiszterét, Roman Schneider urat, nem csak sportminiszter egyébként ő, szeretném pontosítani, hanem fejlesztési és társadalombiztosítási, vagy szociális biztonsági ö, miniszter is. Most olaszul folytatom, csak ö, a két első napirendi pontot szeretném megbeszélni, aztán Aztán a miniszter úrral folytatjuk, nagy érdeklődéssel várom, hogy mit akar mondani. Remélem, hogy semmifajta probléma nincsen, elfogadható a napirendi pont. Hogyha igen, akkor a második napirendi pontra megyünk tovább. Van-e bárkinek bármilyen észre, észrevételei? Ez már hármas a jegyzőkönyvek én pedig el szeretném mondani, hogy francia, német, olasz, grő, görög, spanyol, cseh, észt, magyar, lengyel, bolgár és román nyelven van tolmácsolás. A magyar kabin üdvözli a hallgatóságát, hogyha van itt neki. Ezen felül pedig eh, webben is követhető az üdésünk. A luxemburgi elnökség sport ügyi prioritásairól szeretnék hallgatni meghallgatni a minisztert, de minthogy ez az első szakbizottsági ülés, el szeretném mondani, hogy ez elkövet, hogy Irena Bokova súlyos balesetet szenvedett, illetve azt is hallottuk, hogy Szíriában egy nagyszerű régész aki a kulturális örökség és Palmira védelmében dolgozott, Khaled al-Assad az ő neve, meghalt. Végeztek vele, mondhatjuk ezt nyugodt szívvel, tehát um, mélyen um, együttérzünk vele és a családjával, az olasz um, közvéleményt is felkavarta ez a hír. A luxemburgi elnökséggel egy kultúra és fejlesztési témában már konferenciát tartottunk, ahol szintén megemlékeztünk a e két halottra. Schneider minisztert üdvözlöm körünkben, aki ismerteti a luxemburgi elnökség prioritásait. Egy sor prioritásra számítunk, hiszen eh, nem olyan, nem sok idő múlva egy workshopot is fogunk tartani, amelyben egy műhelytanácskozást a sport európai hátteréről lesz szó. Ráadásul a luxemburgi elnökség egy sor fontos sportkonferenciát is tart majd, amelyeken a sportban és eh, a testnevelésben való szélesebb körű részvételről lesz szó, az emberi erőforrások jobb alkalmazásáról, a párhuzamos pályák kérdéséről, valamint az úgynevezett good governance, a jó irányítás, jó kormányzás kérdéséről. A luxemburgi elnökség és ön, Schneider miniszter, nagyon ö, nagy munkát végez a dopping elleni harcban, miniszter úr tudja, hogy mi magunk is nagy figyelmet fordítottunk szakbizottságként, kulturális és sport szakbizottságként ezekre a kérdésekre. Fizász kollega jelentést is készített a dopingról. A Lisszaboni szerződés az Európai Unió számára hatáskört teremt a sport területén, ráadásul az Erasmus Plus projekt is érinti a sportot, tehát kettős módon érintettek vagyunk. Holnap után az kezdődik az első Európai Sporthét, természetesen a parlament, illetve mi szakbizottságunk is részt vesz ezen a sporthéten, és ez lehetőséget kínál arra is, hogy felhívjuk a figyelmet sport kérdésére, illetve a sportot szabályozó politikai kérdéseket a figyelem homlok terébe állítsuk. Végezetül pedig jelzem, elmondtam már, de mondom még egyszer, hogy egy fontos workshopot vagy műhelytanácskozást tartunk a sport európai hátteréről. Megköszönöm Schneider miniszternek, hogy eljött, és ezzel meg is adom a szót parancsoljon. Köszönöm. Euh. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselő asszony, a képviselő urak. Úgy gondolom, hogy az elnök asszony már néhány nagyon fontos ö, témát megemlített az elnökségünk programjából, de azért szeretnék részletesen áttekinteni minden prioritást a korlátozott időkeretek között. Persze nagyon fontos lenne, hogy eszmecserét folytassunk, és kérdéseikre válaszolni tudjak. Ez egy fontos reflexiós folyamat. Köszönöm, hogy meghívtak, hogy ismertessem a luxemburgi elnökség prioritásait a sport területén ez a fél év programjára vonatkozik. Tehát konstruktív párbeszédet kívánok folytatni az önök szakbizottságával. Nagyon fontos szerepet játszik az önök szakbizottsága az európai sportpolitika alakításában. Ez az intézményközi párbeszéd nélkülözhetetlennek tűnik számomra ahhoz, hogy az európai érdekeket, az európai polgárok érdekeit tényleg a középpontba helyezhessük, ahogy a luxemburgi elnökség szándékozik tenni a polgárok érdekei a sportterületén önök szerint is, mi szerintünk is a testgyakorlat, a, a testnevelés gyermekkori promóciójának terén folytatódhat. Ez korábban még nem volt európai téma, tehát a 12 éves gyerekekről van szó. Szeretném áttekinteni az elnökség fő prioritásait, pontosan a testnevelés előmozdításával kezdeném a gyermekek és kisgyermekek vonatkozásában. A WHO a negyedik legjelentősebb halálozási tényezőként határozta meg a testmozgás hiányát. Nagyon fontos az obezitás elkerülése, illetve egyre több tanulmány állapítja meg, hogy a mentálhigiéné és a kognitív folyamatok is szorosan kötődnek a testgyakorláshoz. Nem csak az egyének test mozgásáról van szó, hanem a nemzeti egészségügyi rendszerek számára is nagyon fontos ez, nagyon komoly költségeket takaríthatunk meg úgy becsülik, hogy a nemzeti egészségügyi kiadások 7%-át költik az EU-ban az obezitáshoz kötődő problémákra. Negatív hatásai az obezitásnak nem csak a felnőtteket érintik sajnos, illetve a muszkuloszköletális problémák, tehát a csont- és izomrendszeri problémák is ide tartoznak. 9-12 éves kor között a gyermekek egy hatoda túlsúlyos az fejlett országokban az 5 éven aluli gyermekek között az obezitás 8%-kal növekedett, és elérheti a 15%-ot 2020-ban. Luxemburgra is érvényesek ezek az adatok, körülbelül 10%-a a gyerekeknek túlsúlyos. Az elnökség prioritásai között szerepel tehát a testgyakorlás gyakorlás promóciója, az izomerősítés, a jobb mozgás tanítása, a pszichikai jólét előmozdítása, illetve az önbecsülés előmozdítása a testgyakorlás révén a serdülő korban. A tanulmányok arra is rámutatnak, hogy mihelyt a gyermekek korán kezdenek hozzá a testgyakorláshoz, jobb iskolai eredményeik lesznek, fegyelmezettebbek és jobban oda tudnak figyelni a tanórákon. Hadd hangsúlyozom az Európai Parlament úttörő szerepét és az önökét ebben. 2007-ben a sport szerepéről erről az oktatásban eh, megállapították, hangsúlyozták, hogy ösztönözni kell az iskoláskorú és óvodáskorú gyerekek testgyakorlását. Nagyon fontos ez, nagyon hasznos az oktatás és az egészség szempontjából egyaránt. A gyermekek testgyakorlásának ösztönzése, tehát a tanács sportmunka tervének is részét részét képezi ma. az iskolai testnevelés és az óvodai sportolás is ösztönzendő. A luxemburgi elnökség is hangsúlyozza, hogy aktív életet kell élni a születéstől fogva a novemberi tanács részére a konklúzió tervezetben a tagállamok hatóságainak figyelmét felkívánjuk hívni ennek a fontosságára. Az EPA tanács szakértői ö, csoportja ö, ö, június végén hasonló konklúziókat tett közzé. Azt mondják gyakran a gyerekeknek, hogy nem mozogj annyit, a jövőben azt kell majd mondani, hogy mozogjál többet ez egy nagyon komoly prioritás, tehát a második fontos pont az elnökségünk napirendjén az, amiről az elnök asszony már beszélt, az Európai Unió képviselete koordinációja az a doping ellenes világszervezetben, a vadában. Nagyon fontos, hogy nem csak a sportolók egészségére nézve káros a doping, hanem a sport imidzsére nézve is nagyon fontos, hogy a VADA határozottan lépjen fel, és hogy az Európai Unió a VADán belül koordináljon 2011 után. Most 2015-ben értékelni kell a koordinációt. Nagy örömmel javasoltam tehát, hogy a luxemburgi elnökség alatt kerüljön sor erre az értékelésre. Én vagyok az egyike annak a három képviselőnek, aki ott volt a kezdetekkor is már a tanácsban, amikor először foglalkoztunk ezzel. Fontos, hogy az Európai Unió álláspontját komolyan figyelembe vegyék a luxemburgi július elejé informális sportminiszteri találkozón eszmét cseréltünk, konszenzus nem alakult ki a képviselet megváltoztatására, de sokan nyilatkoztak, hogy a nemzetközi dopingellenes ülések előtt javítani kell az európai koordinációt novemberi tanácson a koordináció javítására néhány javaslatot is megfogalmaznánk, mert hogyha gondolják, akkor további részletekkel is szolgálok erre vonatkozóan. A luxemburgi elnökség egyébként azokat a, azokhoz az országokhoz felhívást intézett, akik még nemzeti doping ellenes kódexet nem dolgoztak ki az Európai Unió álláspontját is koordináljuk a novemberi következő találkozó előtt. Az alapított tanácsban Philip Meuters Bega kollégám mandátuma 2015 végén lejár, és két új európai képviselőt választunk majd, így a vádában Európa erőteljes képviseletet kap. A harmadik prioritásunk szintén különösen fontos téma, elnök asszony is beszélt róla, a kettős karrier, a kettős pálya lehetőségéről van szó a sportolók esetében, oly módon, hogy magas szintű sporttevékenység mellett egyetemi oktatásban is részt vehessenek a tagállamok többségét érdekli ez a kérdés, de még el kell dönteni egy aspektust, az európai dimenzió aspektusát. Ugyanis a sportolók nagyon mobilak, sok versenyre járnak, ugyanakkor gyakran külföldön edzenek is hogyan lehet lehetővé tenni azt, hogy egy sportoló külföldön tartósan edzhessen, és közben az oktatásból se essen ki. Az első eszmecserén a e, sportfőigazgatók e, találkozóján holnap és holnap után Luxemburgban erről lesz szó, aztán a novemberi szakértői konferencián is, amire önöket is tisztelettel meghívom. Nagyon érdekes lesz, magas szintű sportolók is részt vesznek majd, európai e, szintű sportolók és sportvezetők. nem is mennék bele a részletekbe, de jelezném, hogy az elnökség az a, a, a az aktuális helyzetben a nemzeti ö, különböző ö, tapasztalatokat is át kívánja ö, tekinteni. Azzal kapcsolatban, hogy a sport miként teszi lehetővé a különböző vallású emberek, illetve bevándorlók integrálását. Szeretnénk tovább javítani e, a kapcsolatot a hatóságok és a sportmozgalmak között. Júliusban volt ezzel kapcsolatban Luxemburgban egy e, informális miniszteri e, tanácsülés Navracsics biztos részvételével, illetve nemzetközi sportszövetségek részvételével ami a sportversenyek manipulációját illeti, szeretném elmondani önöknek, hogy júliusban Luxemburg csatlakozott ahhoz a 11 EU tagállamhoz, amelyek az Európa Tanács ö, bunda ellenes megállapodását, egyezményét aláírták. A tanács kétszer határozott arról, hogy az Európai Unió csatlakozik ez az egyezményhez. Az elnökség nagy prioritást tulajdonít az Európai Unió és tagállamai csatlakozásának ehhez a nemzetközi egyezményhez. Nagyon fontos a mérkőzések elcsalása elleni küzdelem fontos, hogy eh, etikus legyen a sport, és mentes a dopingtól és a manipulációtól. az olasz és lett elnökségek is foglalkoztak konklúzióikban eh, már, és a eh, luxemburgi elnökség is fog foglalkozni a sport, mint foglalkoztatás területével egy szakértői csoport foglalkozik ezzel a fenntartható fejlődéssel is foglalkoznunk kell, a sport gazdasági, szociális és környezeti aspektusait illetően az elnökség, a sportminiszterek és főképviselők találkozóján Párizsban október 23-án részt fog venni a téma a e, fenntartható e, gazdálkodás a sportban, ez egy nagyon fontos nemzetközi téma. Az ENSZ COP21-nek nevezett e, klíma csúcsához kötődik ez. Szeretném most két aprósággal lezárni Természetesen az elnökség tovább viszi a folyó ügyeket, adatvédelem, élelmiszer, terület, illetve digitális piac. Végül köszönetet mondanék az Európai Bizottságnak és az Európai Parlament szakbizottságának is az EU Sport Hét megszervezéséért. Még egyszer köszönöm hogyha kérdéseket tesznek fel, illetve észrevételeiket megosztják velem, és nagyon örülnék, hogyha eljönnének a konferenciáinkra is. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Köszönöm, köszönöm szépen, kedves miniszter úr! Nagyon nagy figyelemmel hallgattuk a célkitűzéseket, és olaszul folytatom. A sport gazdasági értékének kérdése tárgyát képezi a megbeszélésünknek. Kétségtelenek, fontos, hogy ezek a jelentések időben beérkezzenek, hogy figyelembe tudjuk ezeket venni. Most pedig megadom a kollégáknak a szót, kezdem a jelenlévő koordinátorokkal, három percet kapnak hozzászólásra, ezt követően pedig egy második forduló lesz, akkor pedig a bizottság tagjai kérdezhetnek majd. Először Kamera Vera asszony, és miniszter úr 5 percet kap ön is a végén, hogy válaszolni tudjon. Majd meglátjuk azt is persze, hogy hány kérdést intéznek önhöz. Lehet, hogy csak egy forduló lesz a kérdésből. Köszönöm szépen, köszönöm miniszter úr, hogy itt van ma körünkben, és tájékoztat a sport területén megfogalmazott prioritásaikról. Kezdte az iskolai sporttal, illetve a kisgyermekek számára biztosított tornaórákkal a óvodákban. Valóban nagyon fontos kérdésről van szó, de a probléma az, hogy az Európai Unió legfeljebb csak koordináló vagy támogató szerepet játszhat a e területen. Éppen ezért ez az a terület, ahol leginkább a best practice, a legjobb gyakorlatok modelljére kell építeni. Az én városomban, Düsseldorfban évek óta már létezik egy modell, amely szerint minden második osztályos elemi tanulót megvizsgálják mentális és motorikus képességei tekintetében, és mind a tornatanárok, mind a szülők ajánlásokat kapnak, hogy hol rejlik a gyermek talentuma. 5.-6. osztályban ezt megint áttekintik, és úgy hiszem, hogy ez egy jó módszer arra, hogy segítsünk a gyermekeken, megtalálják a számukra a legkedvezőbb sportfajtát, és sok más közösség, város, önkormányzat vette át ezt a modellt, mert bizony Gyakran a szülők nem értik pontosan, hogy gyermekeik motorikus képességei mennyire fejlettek, és mire kép, képesítik őket. Másodszorban a sport és a dopping kérdése, illetve a FIFA kérdése felveti a sport és a sportolók integritásának kérdését. Ám a dopping esetében felmerül, hogy nem volna célra vezető, hogy az Európai Unió jogszabályokat is hozzon. Németországban most már a doping BTK-ba való büntető törvénykönyvbe való bevételét és büntető tényállásá emeléséről kezdődött el a vita. Kérdem öntől, tehát elnök úr, tanácsi soros elnök úr, hogy nem volna egy célra vezető egy Európára egységesen kiterjedő irányelvet elfogadni mely a dopingolás szabályait, illetve a dopingolás tilalmának szabályait öntené törvényi keretek közé. Hiszen a profi sportolókat újton újra emlékeztetni kell arra, hogy a sport végül mégiscsak a sportkarrier valamikor véget ér, mondjuk a 30-as évek közepéig lehet a sporttal pénzt keresni, Éppen ezért fontos, hogy megfelelő képzettséggel is rendelkezzenek ez a következő témám, hogy megfelelő képzettséget is szerezenek a sportolók, nem mindenki milliómos a profi sportolók között, ezt látni kell. Ami pedig a sport és a külföldi sport oktatás kérdését illeti, fontos volna, hogy pragmatikus és nem bürokratikus megoldásokat találjunk a diplomák, képzettségek kölcsönös elismerése tekintetében. Ez lehetővé tenni, hogy a sportoló a saját aktív tevékenységét lezárva egy új pályát kezdjen ez azonban fontos volna, hogy az egyre inkább több országban lefolytatott pályafutások során szerzett képzettségeket is elismerjék, biztosítva így azt, hogy ne csak sportolóként utazhasson egyik országban a másikba egy sportoló, hanem a későbbiekben a saját szakmájában is. Persze az egyes egyesületekre is felelősség hárul, és ezen felelősség alól nem bocsáthatjuk el őket. Köszönöm, Petra. Most Judy Wardnak adom meg a szót, aztán Dimbacska kollégának. Tessék. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon jó ez az alkalom, hogy gondolkodhatunk a sportról, és eh, szerettem volna megkérni, hogy mindenki gondolkodjon egy kicsit, hogy a sport és egyéb területek hogyan kapcsolódnak, a, tehát az élet más területei hogyan kapcsolódnak a sporthoz. Például a sport és a művészetek ugyanis a tánc egy rendkívül dinamikus művészeti ág, tehát szinte sportszerű, tehát egy tánc gyakorlás és nagyon jó tán, fociságból is lettek nagyon jó táncosok, és így tovább. És ez beleilleszkedik a sport sok helyen a sportminisztériumhoz is tartozik, és egy szélesebb paramétereket kellene talán meghatározni a sportra is. Ez is nagyon fontos lenne, mert a művészeti területen kevesebb a verseny. A gyerekek sokszor úgy érzik, hogy ha versenyjátékokat játszanak, akkor is lehet aktívnak lenni, de nem muszáj annyira és olyan célra törőnek lenni, mint a sportban. És van egy másik kérdés is, hogy például a futball egyesületek megközdöttek olyan dolgokkal, mint a hogy a homofóbia ellen felléptek azzal, hogy szivárvány színű cipőfűzőket használtak, és nagyon jó ö, ilyen kampányokat is folytattak. És nagyon büszke vagyok arra, hogy az én hazámban ö, volt egy olyan, hogy a rasszizmusnál piros kártyát emeltek, és ez például ez egyik futballklubban nagyon jól bevált, és most már nemzeti kampány lett ebből nagyon jó alkalom lenne, hogyha önök rávilágítanának ezekre a területekre, ahol a sport segít abban, hogy az emberek egy kicsit szélesebb látókörűen gondolkodjanak. Mit jelent az, hogy befogadónak lenni? És itt szeretnék megemlézni az olyan fotball egyesület, foci egyesületek előtt, mint például a németek, akik nagyon sokszor elmondták, hogy üdvözöljük a menekülteket és Németország egyten úttörő példát mutatott. Tehát ez egy olyan terület, ahol a politikának szerepe van. Infatti Valóban, mi több, még a kormányra is kihathat a sport. Nem csak viccelek, Nibacska kollega. Bardzo dziękuję. E, Nagyon nagy öröm számomra, hogy meghallgathattam a miniszter úrnak e, az előadását. Szeretném hangsúlyozni, hogy száz százalékig egyetértek a javaslatokkal, amelyeket felsorolt különösen a férfiak, nők esetében azonos képzés legyen. Mi nagyon sok nagy hangsúlyt ö, fektettünk eddig is a kettős karrierre, tehát hogy ne csak elméletben, hanem a gyakorlatban is, és a duális rendszer tehát mindenképpen nagyon fontos a mobilitási szempontból is. Egyetértek Petra kollégámmal, mobilitás csak akkor lehetséges, hogyha automatikusan, kölcsönösen elismerik a tudás eh, elmélet, az elméletben megszerzett tudást is, és hogyha emögött megvannak a megfelelő források is. És nem szabad ezt kizárólag a ö, sportoló férfiak és nőknek a mobilitását korlátozni, hanem a, ugyanez vonatkozik az edzőkre is. És van még egy dolog, amire fel szeretném hívni a figyelmüket, nevezetesen, hogy mennyire fontos a sportnak a szerepe a gyerekek nevelésében. Én személyes gyakorlatomból tudom, hogy nincs semmi olyan, ami olyan jól segítene a gyerekek különböző problémáinak a megoldásában, például az erőszak problémájának kezelésében, hogyha sportolásra vezetjük rá a gyerekeket. Nagyon jól ismert sportolók, judósok például foglalkoznak a gyerekekkel. Az energiájukat ekkor a sportban vezetik le, és nem a barátok vagy az iskolatársakkal szembeni erőszakban. Talán ezt is próbálhatnánk fejleszteni, talán egy programot is összeállíthatnánk. Vannak nagyon jól ismert európai férfiak és nők, sportolók, akik ebben részt vettének. Tehát ahogy a sport, ez egy jó és tiszta dolog, tehát ne kábítószert fogyasszon valaki, hanem inkább sportoljon. Ez sikeres lehetne. Luigi Morgano kap szót. Köszönöm szépen, köszönöm miniszter úr. Úgy hiszem, hogy az ön által felvetett öt prioritás nagyon fontos, egy átfogó érvelés részeinek tekinthetőek. Miért szólalok fel? Azért, mert úgy gondolom, hogy gyakran a profi sportra helyezik a hangsúlyt, de ugyanakkor az amatőr sportot is figyelembe kell venni, támogatni kell határozottabb, egyértelmű módon, esetleg európai kezdeményezméssel, amelyel a figyelmet is jobban ráirátíthatjuk a nem profi sportra. Hiszen úgy gondolom, hogy voltak éppen ez mindenkit érint, még a profizmus egyértelműen csak egy kis csoportot érint, bárha sokak figyelmét felkelték. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a bizottság részéről kérje valaki a szót. Keresem, hogy ki is van itt a bizottság részéről. Vukovics úr, aki ö, osztályvezető. De még van itt egy kollega is, aki szót kér, Takula kollega, tessék, és utána pedig a bizottság, ha kéri a bizottságra szót. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy finnként angolul kell beszélni, mert meglehetősen furcsa dolog, de hát örülök, hogy ismét 10 hónap elteltével itt vagyok a szakbizottságban. az ALDE nevében szólalok fel. Minnyáján tudjuk, hogy sport kitűnő eszköz, az elhízás, a diabetes 2-es típusú elleni harcban nagy segítséget nyújt a sport. Ám a, po- a probléma abban rejlik, hogy hatáskörünk, az Európai Unió hatásköre meglehetősen korlátozott. Az igazi hatáskörrel a tagállamok rendelkeznek. De persze, persze, a koordináció nyílt módszerével bíztathatjuk, buzdíthatjuk a tagállamokat, hogy helyes úton járjanak. Kérdezem önt, miniszter úr, hogy milyen konkrét lépéseket tervez megtenni, amikor a sportminiszter kollégáival találkozik majd. Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy kéri a szót. Bizottság? Persze, tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy a válaszom és a reagálásom az elhangzott kommentárokra eléggé általános jellegű lesz. Először is úgy gondolom, hogy a bizottság részéről mi nagyon örülünk azon pozitív szavaknak, amiket hallottunk miniszter úrtól, illetve néhány hozzászólótól is az Európai Sporthétről. Erről majd még lesz szó, úgyhogy nem akarom itt húzni az időt. Az első vízhangok azt mutatják, hogy a célkitűzés mindenképpen sikeres volt, és az Európai Sporthét valószínűleg egy hosszú távú hozzájárulás a fizikai tevékenység előmozdítására valamennyi tagállamban. Másfelől szeretnék felsorakozni a luxemburgi elnökség mögé. Azt hiszem, hogy miniszter úr az összefontos kérdéssel foglalkozott, azon kérdésekkel, amelyekkel mi magunk is dolgozunk, szorosan együttműködve a luxemburgi elnökséggel és a parlamenttel. Az úgynevezett matchfixing, ami ugyanúgy csak nagyon fontos a bundá ügyek, kérdése, amire egyébként Navracsics biztos úr is erőfeszítéseket ígért, és a tagállamok is komoly erőfeszítéseket tesznek. A doppingolás ugyancsak egy olyan dolog, amiben támogatjuk a luxemburgi elnökséget, hogy megújítsa, illetve a 2011-es állásfoglalás, illetve a vadában megfelelő képviseletet kapjon az Unió. Ezek aktuális témák. Egy olyan időszakban vagyunk, ami kicsit speciális, válságidőszak van. A kettős karrier az egyik legfontosabb kérdésként vetődött fel a bizottságnak is ezen dolgozni kell. Egy tanulmányt készítünk jelenleg, és közeljövőben visszatérünk a parlamenthez néhány új elemmel, amivel a gondolkodásukat tudjuk támogatni. A másik pedig még egy utolsó szót szeretnék mondani a gazdálkodásról. Azt hiszem, hogy mindenről nem tudok most beszélni. Az irányítás természetesen és a gazdálkodás az összes probléma ellenére, amiről hallottunk a közelmúltban, továbbra is egy olyan téma, ami a bizottságot is foglalkoztatja. Nyilván tudják, hogy egy 2014-17-es munkaterv keretében, amit egyébként a tanács fogadott el, de a bizottság aktív szerepet játszik a megvalósításban. A good governance, tehát a jó jó irányítás egy olyan prioritás, ami bizonyos ötleteket is átvett a szakértőktől, és valószínűleg a biztos úr erre az elkövetkező hetekben vissza fog térni, és szerintem meg fogja vitatni ezen gondolatokat a parlamenttel és az elnökséggel is. Én azt hiszem, hogy egy ennyit sajnálom, hogy nem tudtam minden témával foglalkozni, de ha akarják, akkor visszatérhetek. Ah, eh, monsieur <laughs> euh, Köszönjük szépen! de van még alkalmunk majd beszélni velem is a munkacsoporton belül. Most pedig megadom önnek, miniszter úr, a szót. Kollégáink fontos kérdéseket emeltek ki. Többek között azt, hogy Európának nincsen közvetlen hatáskörem a sport területén, inkább csak a jó gyakorlatokat lehet átvenni, ahogyan Petra Kamerévert is kiemeltem. De talán érdemes volna elgondolkozni azon, hogy egy jogalkotói keretet hozzunk létre Európában. Ön említette is, hogy a dopping területén egy irányelv tervezeten gondolkoznak, ugyanakkor érdemes volna azon is gondolkozni, hogy a matchfixing vagy a bunda jelensége ellen hogyan lehet közösen fellépni. Persze a sportoló kettős pályafutása vagy kettős pályaképe kérdéséről sem szabad megfelelkeznünk. Úgy gondolom, hogy az új kompetenciák, szakértelmek, készségek és képességek kérdését is a figyelem homlok terébe kell állítani. mind a konferenciákon, mind gondolom, hogy a tanácsi következtetésekben megjelennek majd ezek a témák. Parancsoljon miniszter úr, önél szó. Euh, euh. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a hozzászólóknak is, valamint a bizottságnak. Azzal tudom összefoglalni a dolgokat. Itt nagyon jól érzem magamat ebben a szakbizottságban ugyanis, hogyha sportot mutatja be az ember európai, nemzetközi szinten, a sport olyan, mint egy kultúra, egy kicsit egy, úgy külön kezelik. Nagyon jó, hogy van, ha van rá pénz, de Itten önök és a hozzászólásaik azt mutatta, és ez egyébként a saját elnökségi programunkban is szerepel, hogy a sport sokkal több, mint a maga a verseny és a különböző mérkőzések, megtar- versenyek megtartása. A sportnak vannak egyéb értékei is, amiket talán nem is tudunk igazán mérni, de mégis nagyon fontosak ez az, amitől ez jó. A szociális integrációt segíti. Ezek az értékek teszik a sportot ö, olyan eszközé, amivel más ö, politikai értékek is megtestesülnek. És azt hiszem, hogy ez egy kiinduló pont, és nagyon fontos, ezt itt ebben a szakbizottságban is úgy gondolom, hogy mindenki érzi, és a bizottság, az Európai Bizottság különböző programmaink között is, de itt van egy olyan szándék önöknél, hogy ö, vigyük tovább előbbre a sportot, és nem csak a versenysporttal a versenyzést hangsúlyozzuk a sportban. Ez egy bizonyos keretet ad azon kérdéseknek és a gondolkodásnak, ami itt folyik. És az önök részéről is ezt hallottuk Emlővet asszonynál, aki nagyon jól említette. És akkor talán németül folytatnám. Joggal világított rám arra, hogy a gyakorlati példák nagyon hasznosak lehetnek, amelyeket egyik országból a másikba adhatunk át, ezt az elnökség is fontosnak tartja, az úgynevezett good practice-ekről van szó. Valóban körül kell nézni, hol szereztek jó tapasztalatokat abban, hogy az egész fiatal gyermekeket is segítsék a mozgásokat, sportoljanak, és hogyha vannak jó példák, a partneri kapcsolatokat kell kiépíteni. Nem mondhatjuk azt, hogy csak a sportegyesületek felelnek ezért, vagy, vagy az iskolák, a szülők is felelnek ezért, az óvodák is, a bölcsödék. Olyan, itt is olyan emberekre van szükség, akik megszerettetik a sportot a gyermekekkel, és így aztán a gyermekek felnőtté cseperedve hólabdává válhatnak. Azaz, hógolyó, lavina effektusként adhatják tovább a sport szeretetét másoknak. Persze a jó governance és a rossz kormányzás, rossz irányítás között nagy különbségben is a doping területén határozott fellépésre van szükség. Nem csak a sportolók integritása, hanem egészségük is veszélybe kerül. Ez az egyik legfontosabb üzenet, amelyet meg kell fogalmaznunk. Másrészt, nem adhatjuk fel a doping elleni harcot, hiszen amikor azt gondoljuk, hogy megnyertük bár a harcot, egyszerre csak új szerekhez nyúlnak, új anyagokat visznek be, egyszerűen anyagoznak a sportolók, és persze Éppen ezért résen kell lennünk, és a nemzetközi együttműködés is nagyon fontos. Először is tehát egy közös alapot kell kialakítanunk a tagállamok között, közös alapot kell kialakítani, megfelelő büntethetőséget kell megteremteni, ahogy is mondta, a büntető tényállást meg kell teremteni. Ami pedig az elismertség kérdését illeti, erről még beszélek. És akkor szeretném fordítatni azzal a kérdéssel, amit Vogt asszony tett fel, aki nagyon pontosan említette meg a sport szerepét, a versenyen túli területeken. Igen, nekem nem fontos, hogyha valaki sportol, akkor versenyezzen is. Lehet táncolni, és úgy is lehet mozogni. Mindenkinek meg kell találnia az egyéni lehetőségeket, hogy mi felel meg neki azért, hogy mozogjon, hogy sportoljon, és azt hiszem, hogy e tekintetben nyitottak vagyunk, és hogy mondtuk, nem mondjuk azt a gyereknek, hogy nem mozog, ne, hanem mondjuk azt, hogy mozog. Tehát ez a legfontosabb. És ön nagyon jól említette az egyéb lehetőségeket és formákat, ami egyenre tematikus lett, ez pedig az integráció, a, szoci, a társadalmi integrálódásnak is az eszköze a sport. És azt hiszem, hogy erre minden országban vannak példák. Egy ideális platform arra, nem mondom azt, hogy integrálni, hanem hogy részt vegyenek a tevékenységekben azok, akik más országból származnak, és hogy az adott országba beépüljenek. Tehát ez egy dinamikus vektor lehet, és segítheti az integrálódást. Ami pedig az egyébként kérdéseket és Libaka asszony gondolatait illeti, aki ugyancsak jól eh, és helyesen említette, hogy nagyon fontos a kettős pályafutás, a karrier, ami hozzá kapcsolódik a mobilitáshoz is. Azt hiszem, hogy Európa felnőtt a szabad eh, mobilitással, és azt hiszem, hogy mindezek az ismeretek nem csak sport szempontból, de oktatási szempontból is rendkívül pozitívak az Európai Unió számára önmagában véve, és úgy gondolom, hogy ezen a területen kell, hogy közös programokat találjunk, oktatási programokat, amelyek nem csak olyan kettős karriert teszik lehetővé, hanem a párhuzamos karriert és a a sportolói tevékenységük során is, egyéb területeken is jelen legyenek, és ezzel megnyithassák a területet. Egyre több olyan egyre kevesebb olyan sportoló van, aki egy-egy sportákban annyi jövedelemre tesz szert, hogy karrierje befejezése után abból meg is tud élni élete végéig. Továbbá úgy gondolom, hogy Morgánó úrnak a kérdése, aki ugyancsak helyesen említette, hogy mennyire fontosak a különböző versenyek, és vannak vers, nem csak a versenyek a fontosak, hanem a különböző sport jelleg beszélünk futballról, biciklizésről, de vannak egyéb játékok is, és ha jól tudom, akkor a bizottság egy könyvet is publikált ezzel kapcsolatban, hogy milyen típusú játékok vannak a különböző országokban, amik ugyanakkor kihalóban, eltűnőben vannak, holott könnyű, és nem is kell hozzá sok pénz, csak néhány ötlet kell, hogy együtt játszanak, szórakozzanak az emberek, és tulajdonképpen ilyen sportként lehet felfogni ezeket a közösségi játékokat is. És ez kevésbé költséges, használjuk ki ezeket a lehetőségeket, ezek megvannak. Tarkula úrnak válaszolok végezetül az ő ötlette, hogy hogyan szeretnénk tájékoztatni a kollégákat. Azt hiszem, hogy két eszközünk van ehhez. Az első, a legfontosabb, az első Európai Sporthét. Ennek meg kell vonni a mérlegét, önök ezt meg fogják tenni, lesz erről majd egy jelentés. Ezzel párhuzamosan van a mobilitási hét, ami már intézményé vált eh, mindenütt, és azt hiszem, hogy valamennyi országban. Ezt ki kell használni ahhoz, hogy meglegyek a partnerek, és megmutassuk, hogy mennyire sokszínű a sport és különösen a különböző politikáknak a koherenciája fontos, és ebben a vonatkozásban is fontos a jó nemzeti gyakorlatokat megismertetni. Nem szeretném mindig azon mondani, hogy ez a jó luxemburgi, de van egy együnk egészségesebben, mozogjunk többet, és ezt az összes minisztérium részt vesz ebben, és úgy gondolom, hogy ez nagyon jól mutatja a koherenciát és a megfelelő tájékoztatást, hogy az embereknek, ugye ilyen van. Tehát meg, ezek az eszközök vannak, amivel ezt elérhetjük. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt az érdekes előadást. Érdemes folytatnunk a tanácssal és a soros elnökséggel, meg a bizottsággal ezt a párbeszédet, hiszen fontos, hogy e szakpolitikai területen előrelépjünk. Részt veszünk az önök konferenciáján is. Olaszként elfogult vagyok. Egy képpel szeretném zárni a mondandómat. Két fiatal nő, olaszok és európaiak igazi példát adtak a US Open-en arra, hogy milyen a sportszerűség a méltóságról, az emberi méltóságról is. Hiszen csodálatos példáját adták annak, hogy a barátság és a versengés hogyan kapcsolódnak össze. Csodálatos kép járta be világsajtót, ahogyan a pályán még két versengő asszony, fiatal nő ölelte meg egymást a hálónál. A versengés és a barátság a szolidaritás szellemében találkozott össze e két nagyszerű teniszező játékában. Köszönöm szépen a munkáját, köszönöm, hogy eljött, köszönöm.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 difficult. Bene, allora, grazie, bye bye. Thank you. Uh, and now we can... Most pedig elkezdjük programunk második részét. Nem tudom, hogy itt vannak-e az előadóink, vagy nincsenek-e. Köszönöm szépen a szakértőinknek, hogy eljöttek. Nagyra értékeljük, hogy itt vannak körünkben. Mint tudják, Az Európai Sport hétről beszélgettünk, és ennek kapcsán egy szemináriumot is megszervezünk, és most már olaszul folytatom. A sporthét első eseménye tele lesz rendezménnyel, több mint ezer sportesemény 31 ország részvételével szervezi meg ezt a sporthetet, az úgynevezett sport nagykövetek is részt vesznek bennem. Ezek olyan versenyzők, atléták, profi sportolók, akik a sport küldötteiken lépnek fel. Segítenek az európai közös sport térséget kialakítani, és segítenek abban is, hogy a sport egyben az életforma részévé váljon, de a szociális integráció ügyét is szolgálja. Nagyon fontos tehát, hogy minél többen részt vegyenek ezeken a rendezvényeken, és hogy minél eredményesebbek legyenek az Európai Parlament a FIZASZ jelentést múlt héten fogadta el, amelyben nagyon határozott álláspontot fogalmaztunk meg, és Nem csak ez volt a mi üzenetünk, hanem egyben az is, hogy a sporthét kapcsán iskolákban, sportegyesületekben is megjelenünk, és a sport fontosságáról beszélünk. Meghívtuk egyébként a sport főosztály vezetőjét az Európai Bizottságról, és egy-két fontos kérdést szeretnénk megvitatni ebben a workshopban, ebben a műhely találkozásban. Meghallgattuk, tájékoztatom a szakértőket, éppen most a luxemburgi sportminisztert, aki arról számolt be, hogy a mi általunk fontosnak tekintett prioritások egyben a luxemburgi soros elnökség munkaprogramjának is prioritásai. Ez nagyon megnyugtató volt minnyájunk számára. Fontos kérdéseket vitatunk most meg a műhely Egyrészt a sportegyesületek integritásának kérdését, Köszönöm egy-két Európai Sportegyesület képviselőinek, hogy eljöttek, hogy képviseltetik magukat partnerként az Európai Sport hetén. Köszönöm, hogy eljöttek ide az ülésünkre. És most pedig Andy Walshnak adom meg a szót, aki a Sunday Times újságírója, és aki éppen kapaszkodjanak meg, az integritás kérdéséről fog beszélni a sportban valamint a jó kormányzás, a jó irányítás kérdéséről. Nagyon nagyra értékeltem Welsh úr, David Welsh oknyomozó cikkeit a doppingról, Lance Armstrongról. Megadom most önnek a szót. Az előadása után pedig kérdéseket intéznek majd önhöz körülbelül 10 percben utána pedig a többi előadó kap szót. A sport és a társadalom kapcsolatáról lesz szó. John Henry pedig egy fontos egyetemet képvisel majd, a Center for Olympic Studies and Research Longborough University-t képviseli, és természetesen önök is tudják, hogy a luxemburgi elnökség sok rendezvényt szervez, például ezen részt vesz majd Anne Leisner is, aki szintén 10 percet kap, de ma itt tartja meg 10 percben az előadását. Az előadások után pedig meghallgatjuk a kérdéseket, válaszokat, és utána megadjuk a bizottság főosztályvezetőjének, sportért felelős főosztályvezetőjének a szót. Úgy hiszem, hogy ez egy érdekes meghallgatás, érdekes műhelybeszélgetés lesz. És természetesen végül megadjuk majd a meghívott sportegyesületeknek, civil szervezeteknek, képviselőinek a szót. Most pedig megadom önnek Vols úr a szót, parancsoljon. Hölgyeim és uraim, nagyon köszönöm a meghívást, hogy eljöhettem önökhöz. Nagyon szívesen fogadtam el, mert 37 éve a sportban dolgozom, az azt megelőző 22 tehát sportíró vagyok, az azt megelőző 22 évemből pedig 15 évet sporttal foglalkoztam szintén. És úgy gondolom, hogy egész életem során a sporttal fogok foglalkozni. Valószínűleg nem úgy, ahogy elkezdtem, mert amikor gyerek voltam, akkor 10 éves koromban Írország délkeleti részén egy kisvárosban éltem, és 7 órakor keltem, és a napilapokat szerettem olvasni. A, az üzletből a teljes ember hozta el az újságot, és alig vártam, hogy végre kinyissák az üzletet kihoz, kihúztam a postaládából az újságot, és rögtön fellapoztam a sportoldalt. Írógépes szurkoló lettem, ez volt minden célom, ebből akartam megélni. Aztán idővel megváltoztak a perspektívák, talán felvetődik a kérdés, hogy miért. Nos, elég egyszerű a válasz 1988-ban elmentem Szöulba, az volt az első olimpia, ahol ott voltam. Ben Johnson és Carl Lewis között az emberiség történelmének a legnagyobb csatája zajlott. Ben Johnsonnak szurkoltam. Ugye Csonka családban, Nyugat-Indiai szigetvilágban nőtt fel, Két nappal később egy skót újságíró kollega hajnali háromkor bekopogott, és általában az ember nem örül az ilyennek. Kinyitottam, kérdeztem, mi történt. Johnson pozit, tesztje pozitív volt, és mondtam neki, hogy köszönöm szépen, hogy eh, átjöttél, és ez teljesen megváltoztatta az atlétikához való hozzáállásomat. ugye lehet úgy érvelni, hogy csak egy sportolóról volt szó, nem az egész sport ilyen a Sunday Times-hoz 96 áprilisában léptem be. A Manchester United a Real Madrid mérhető csak. Ez volt a legnagyobb újság, és az atlantai olimpiai játékokat is követhettem. és egy 26 éves ír úszó nyert ott aranyérmet, Írország összesen négy aranyérmet nyert csak az olimpiákon. Azzal szoktunk viccelni Írországban, hogyha nem fulladnak bele a medencébe, az már jó eredmény az úszóktól. Most ez a nő három aranyat nyert egy hét alatt. Hogyha közelről odafigyelünk a dolgokra, megfigyeltük, akkor bizony két helyeink voltak, hogy minden rendben volt-e. És én közelről szemléltem a dolgokat, és nem is hittem el. Két másik ír, újságíró is azt mondta Érországból, hogy nem hisszük el. És mi voltunk a rossz újságírók, végül aztán valóban kizárták ezt a sportoló doping miatt de ez egy személyes élmény, és nagyon befolyásolta az életemet. Kérem, fogadják el ezt az élményt, mint a sporthoz való viszonyulás történetét. Egy 12 éves 12 éves fiamat kerékpározás közben elütötték, és meghalt. Öt gyerekem van még, de át kellett beszélni ezt a történést, nem szabadott hallgatásba burkolózni. nagyon oda volt a sportért John, elmentem az edzőihez, elmentem a, a tanáraihoz, és az egyik tanár elmondta, hogy amikor 7-8 éves volt, akkor a Nativity Play-t olvastam, mert katolikus iskolába járt, és a, mm, a, a tehát olvasta, amikor ugye a három pásztor meglátogatja Máriát, Mária és József aztán visszamennek oda, ahol éltek, szerény életet élnek. Ugye József egyszerű ács, nem volt igazából semmiük. És akkor ugye John feltette a kezét, jelentkezett, és megkérdezte, hogy mit csináltak az aranyjal, amit a, a bölcs királyok hoztak. Azt mondja a tanár, hát már évtizedek óta tanítom ezt a történetet, és senki sem kérdezett rá az aranyra. Őszintén szóval nem tudom, hogy mi lett vele és amikor ezt a történetet hallottam, akkor igazából arra gondoltam, hogy ez az újságírásnak a kulcsa, hogy a kézenfekvő kérdést fel kell tenni, hogyha nem mondják, akkor rá kell kérdezni. Tehát én felteszem az ilyen kézenfekvő kérdéseket. újságírók között engem úgy ismernek, mint azt az újságírót, aki nem hisz, nem hitt a Lance Armstrong történetben. És az igazság keresése ebben a történetben is megjelenik. Az önök szempontjából pedig azt a kérdést kell feltenni, hogy ha Lance Armstrong a kezetektől fogva dopingolt, akkor miért tartott 13 évig, hogy az igazság kiderüljön? mert 1999-ben az első Tour de France a második hetén egyértelmű volt már, hogy csal ez a fickó. Nem, nem kellett ehhez oknyomozó újságírónak lenni, egyszerűen józan észre volt szükség. Ö, oda kellett figyelni néhány kézenfekvő kérdést feltenni. A, a, volt egy úgynevezett Mr. Clean, aki a doping ellen volt egy francia a versenyen, és ezért kis csúfolták. Ő piszkálta legtöbbet Lance Armstrong. Miért piszkálta volna Lance Armstrong, hogyha nem dopingolt volna? mégis 13 évig tartott, mire kiderült az igazság. Miért? Azért, nem csak a Kerékpáros Világszövetségre gondolok, hanem az, új, az újságokra, a televíziókra, a szponzorokra, mindazokra, akik ugye a sportba fektettek. Mindenki elfordította a fejét, mindenkinek megvolt az oka, és általában anyagi okai, hogy ne foglalkozzon az igazsággal. Így több terméket lehetett reklámozni, szponzorálni. Lance Armstrongra nem figyeltek eléggé oda, és rengeteg idő telt el, mielőtt az igazságra fény derült. Azt akarom mondani, hogy meg kell értenünk, hogy milyen fontos az, ami Lance Armstronggal történt. 99 és 2005 között nincs Tour de France győztesünk. Előtte, amikor ilyen előfordult, hogy 7 évig nem volt győztes, a második világháború időszaka volt. Ezt tette a doping a Tour de France-szal, annyi időt vett el belőle, mint a második világháború és ne feledkezzenek meg róla a doping kapcsán, hogy igazából egy olyan szörny, akinek levágtuk a fejét. Ahányszor levágjuk a sárkánynak a fejét, az mindig újra nő. Mit tehetünk választott képviselőként? Úgy gondolom, hogy önök a legfontosabbak, önök azok, akik a változást elérhetik. És egy másik ok, hogy miért voltam szkeptikus Armstronggal kapcsolatban. Nos, egy éve korábban láthattuk, hogy mennyire megfertőzte a doping a Tour de France-ot. A, a vámosok, a francia hatóságok ugyanis nyomozást indítottak. A kerékpáros sport sajnos nem végezte el ezt a munkát maga, és kiderült, hogy mennyire sok a csalás. Nem csak a kerékpározásról beszélek persze, ott a FIFA hosszú évekig az gondoltuk, hogy legalábbis valami nincs teljesen rendben. Hogyha egy kicsit merészebbek voltunk, akkor azt mondtuk, hogy korrupció van benne. És még mindig úgy tűnt, hogy ők a törvények felett állnak svájci nyomozás indult, amerikai nyomozás indult, és hirtelen a FIFA elkezdett komoly változásokról beszélni. igazából a halántékukhoz szorított puskacső mondatta ki ezt a FIFA-val. De ehhez is választott képviselőkre volt szükség. Úgy gondolom, hogy az ilyen döntésekhez rájuk van szükség. a, a doping minden országban bűncselekmény kellene, hogy legyen, mert több ö, 10 millió font értéke van az ilyen csalásoknak. Sehol máshol nem engedik meg az embereknek, hogy ennyit lopjanak. Igazából ö, nagy bók a ö, kormányok ö, számára. A doping ö, ügyekkel sokat foglalkozom a VADA elnökével az a helyzet, hogy a kormányok döntenek róla, hogy ki lesz az elnök, utána viszont már a Nemzetközi Olimpiai Bizottság választja. Én sokkal inkább bízom a kormányok által jelölt emberben. Biztos, hogy elfogulatlanabb a doping terén őt kevésbé lehet politikailag befolyásolni, ami paradox, azt gondolná az ember, hogy inkább a nemzetközi szervezet emberét nem lehet. Nagyon érdekes ügy eh, zajlik most a VADA független bizottságának jelentését fogjuk megismerni. Miről is van szó? Alapvetően az orosz sportban tapasztalatú korrupcióról szól ez a jelentés. Aki ismeri ezt az ügyet, az tudja, hogy azok, akik Ugye Oroszország domináns ország volt a világversenyeken, a londoni olimpián, stb. Persze most nagyon nagy a reflektorfény, és nem tehetik meg azt, amit megtettek korábban de korábbi olimpiai játékokon több aranyat szereztek, mint az Egyesült Államok. A vizsgálatot elvégezték, volt egy nagyon fontos közérdekű bejelentő, olyan bizonyítékokkal, amilyet még egyetlen közérdekű bejelentő sem produkált, és minden bizonyíték arra mutat, hogy a mm, mm, szövetségi kapitányok és a nemzeti dopingellenes ügynökségek azt mondták nekik, hogy bizonyos körülmények között, hogyha elég eh, jól teljesítesz, akkor rendben van a csalás is. Mire van szükség? üzenetet kell kapnia a világnak, hogy az ilyen országokat ki fogják zárni, fel fogják függeszteni egy időre, nem csak a sportolókat, hanem az egész országot. Mm, úgy gondolom, hogy ennek kellene megtörténnie. Oroszországot fel kellene függeszteni, különben nem lehet megoldani a problémát. A VADA jelenlegi elnökét a NOB jelölte. Nem hiszem, hogy a NOB-nak érdeke lenne, hogy Oroszország ne vegyen részt a következő olimpiai játékokon, úgyhogy valószínűleg nem fogják őket felfüggeszteni, pedig fel kellene. 37 évig dolgoztam sportíróként, de most már szkeptikus vagyok. Mit tanultam meg a sportról? Azt, hogy továbbra is gyönyörű, csodálatos tevékenység, és a tevékenység jó szó, mert mindegy, hogy miben tevékenykednek. Julie Ward a táncot említette, teljesen egyetértek. Nem hiszem, hogy hogy fontos lenne, hogy szervezetten sportoljanak a gyerekek, táncoljanak, mindegy, hogy mit csinálnak. Az a lényeg, hogy aktívak legyenek, és úgy gondolom, hogy mindjárt egyetértünk abban, hogy ilyen életmódot kell folytatniuk. a mítosz folytatódik az olimpiai játékok kapcsán. Mindig azt gondoljuk, hogy majd a gyerekek elkezdenek sportolni. Nos, az olimpiai játékok után minden egyes esetben csökkent a fiatalok sporttevékenysége. Londonban is így volt. Hogyha körülnézek, és az US Open döntőjében e, szereplő két e, teniszezőnről beszéltünk, ugye a két e, olasz eljutott a US Open döntőjébe, ettől több olasz gyerek fog e, teniszezni? Biztos, hogy az elkövetkező néhány hétben igen, de lesz több e, pálya, lesz több edző, lesz több szervezet verseny, amire elmehetnek a gyerekek, ebben nem vagyok olyan biztos. Mert tudom, hogy az Egyesült Királyságban majdnem 10 milliárd fontot költöttek az olimpiai játékokra, és tudom, hogy az Egyesült Királyságban csökkenő tendenciát mutat a sporttevékenység. És a hátrányosabb szociális helyzetű, illetve hátrányos helyen élő embereknél a legritkább a sportolás. A sportolás lényege tehát az aktív életmód, és ez a középosztályra, a jó módúakra jellemző ma az Egyesült Királyságban. Az átlagos éremtáblázatok nem hatnak ki a gyerekek életére. Hogy most az oroszok vagy az amerikaiak szerzik a legtöbb anyar aranyérmet mondjuk. Egy csomó minden nem jól történik a sportban. Nem hiszem, hogy mindent meg lehet oldani, de úgy gondolom, hogy a mentalitás megváltoztatása érdekében többet kell tenni. Mindegy, hogy élsportot vagy tömegsportot gyakorlunk-e. Több embernek kell aktív életmódot élnie, és hát nagyon örülnék, hogyha az én szerény szavaimból megértenék, hogy törvényekre van szükség, amelyek lehetővé teszik, hogy azok a gyerekek is sportolhassanak, akik ma nem sportolnak. Köszönöm szépen, hogy ilyen jó közönség voltak. Thank you, thank you so much, uh, Walsh, because it is a witness, not only... Köszönjük szépen. Igazi fontos beszédet hallottunk. Kemény mondatokat hallottunk, és igazi tanúbizonságot tett a hitéről. Egy valami, és utána megadom a felszólalóknak a szót. Igaz, hogy a nagy események nem növelik a sportban résztvevők számát, de ugyanakkor három szempont érvényesül. Egyrészt van egy közvetlen tapasztalat, hogy az ember már gyerekkorától nézi és sportközvetítéseket részt, részt akar benni. Másrészt a sport ügyét mégis csak előbbre viszik a nagy rendezvények. és ez nagyon fontos minnyájunk számára. Másrészt az is fontos, hogy a társadalom, a közösség felfigyeljen arra, hogy a sport csak úgy működhet, hogyha nem csalnak benne. Kamer Évert kollega beszélt erről, hogy Németországban büntető tényállását teszik a a doppingot, éppen ezért a nagy rendezvények talán felhívják erre is a figyelmet. No, ennyit akartam mondani, és most megadom annak a szót, aki kéri. Kérdezem a kollégáimat, hogy kéri ki a szót. Hogy hallgassuk meg a másik kettőt? Julie volt, tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretem volna köszönni, hogy eljött körünkbe, és személyes történetét is elmondta nekünk. Úgy gondolom, hogy olyan személyekre van szó, akik megfelelő pozícióban vannak, újságírók, politikusok, oktatók, akiknek embernek kell lenniük, és köszönöm, hogy eljött ide és a személyes történetét elmondta nekünk és ezáltal a mai ülésünk egy speciális esemény lehet. Én Észak-Nyugat-Angliát képviselem, brit vagyok, és ami igazán fontosabban, amit ön mondott, az az elkötelezettség, a tehát dolgok, amiket szeretünk, és amik helyesek ön ma hmm. nekünk eh, az pont azt adta, amit az emberek, a, az állampolgárok keresnek a saját helyzetükben, és ez nagyon fontos számomra, hogy ön ide eljött, és így mondta el. Hogyha más nem kéri a szót, megadjuk a másik két szakértőnknek a szót. Most pedig Ian Henry professzornak adom meg a szót, aki a Lagbergi Egyetem olimpiai tanulmányok és sport kutatás tanszékéről jön. Ő pedig a sport és a szociális integráció kapcsolatáról fog beszélni, illetve arról, hogy a sport hogyan segíti az integráció ügyét. Szükség van a szlájdokra? Igen, de ezek láthatóak is. Okay, okay. We are, she's, you are? No. Okay. Okay, thank you, Madam, Madam Chair. And thank Köszönöm, elnök asszony. Uh, Köszönöm szépen. Ez a ö, tájékoztató, amit most ismertetek, ez egy kutatásnak az eredménye. A struktúrája következő. Az időkorlátok miatt nem az egészet szeretném ismételni, hanem egy rövid összefoglalót, amit az Európai Bizottság kérte a kohézióval kapcsolatban, és vannak olyan elvek, hogy a kulturális differenciákat, különbségeket segít túllépni a sport, a szociális kizrekesztése ellen is hasznos eszköz a sport de nagyon sok kritikát is hallhatunk két területen. Az egyik, hogy nincs igazán kellő ö, bizonyíték ezekre, a másik pedig, hogy a ö, bizonyos körülmények között a xenofóbia, a szexizmus, homofóbia is megjelenik a sportban. Ebben az előadásban én megpróbáltam a az etnikai különbségekre is utalni, és három kérdést felvetni. Az egyik kérdés, hogy hogyan fogjuk fel a multikulturalitást, vagy az interkulturalizmust, illetve a kapcsolatot az állampolgársággal és a nemzetiséggel, és a helyi szervezők hogyan tudják hasznosítani a tapasztalatokban és a, a sportot, illetve a kisebbségek integrálásában, és hogy milyen bizonyítékok vannak erre. azok, hogy a sport az jó, ez kétségtelenül jó, a bizonyos sportok bizonyos embereknek jó, bizonyos kontextusban, és azt kell megtalálni, hogy melyek, kinek, melyik csoportoknak melyik sport az, ami igazán hasznára válik. Hogyha az első kérdéssel kezdem, a kapcsolat az interkulturális, multikulturális közeggel és az állampolgársági kapcsolatával, illetve a politikával különböző perspektívák léteznek az asszimiláció, integráció val kapcsolatban. Különböző felfogások vannak a nemzeti identitásnak, a demokratizálódásnak, és hogy mit jelent az állampolgárok joga, az állampolgárság. Amikor egy ideális keretet akarunk építeni a politikáknak, és hogy a fiatalok szociális integrálódását vizsgáljuk, akkor három klasszikus modellt lehet felvázolni. Az állampolgárság, vagy a francia modell, az egyetemes politikai jogok, és az államok, amelyek a ö, preferenciát adnak bizonyos kulturális vallási köröknek. Aztán van a német tradicionális etnikai modell, a francia modell, ami a német modell az egy olyan logikára épül, hogy a kulturális ö, ö, tradíciókhoz, nyelvhez való kapcsolódás az bizonyos jogokat, lehetőségeket ad. A harmadik pedig a brit tradicionális multikulturalizmus szemben a másik kettővel, és mint sok multikulturális ország, állam a ezek a hagyományos modellek is persze az idők folyamán változtak, és befolyásuk van ezeknek, és egy, egy ideális politikai keretet szeretnénk ezekből létrehozni. Röviden a hat modellt is mondhatunk. Az első az interkulturalizmus, amiben a politikai és az interkulturalizmus igazán közösségi gondolkodású, és a a sportpolitika ebből bontakozik ki, kulturális csere a sporton keresztül. A multikulturalizmusban minden kulturális entitás a, a szociáldemokráciának az alapjaira épül azonos lehetőségeket biztosítani, és a finanszírozása is. A finanszírozása hozzáférhetőség mindenki számára a sportban. A multikulturalizmus második, kettes változata az egységes fejlődés, ez egy más megközelítés, ez egy közösségi, kommunitárius megközelítés, politikai szóhasználattal, a politikai kisebbségek védelme, vagy a, például a parlamentben bizonyos rétegeknek külön helyet biztosítanak, védelem a bizonyos gyenge kisebbségeknek, és a sportban ezt úgy látjuk, hogy ö, ö, egységes etnikai sportklubok, versenyek jönnek létre. A négyes típus, az pedig a piaci pluralizmus, itt gondolok azokra, hogy például muzulmán nőknek külön sportolási egészségügyi lehetőségeket hoznak létre, és itt belép az önkéntes, illetve a kereskedelmi szektor is. Másik eh, végén találjuk a valószínűleg a legegyszerűbben leírható eh, módozatokat, ahol a sportot úgy fogalmazzák meg, mint egy eszköz, ami szociális juttatásokat eh, is magában hordoz, és nem az etnikai kisebbségekre koncentrál, egy homogén lakosság esetén ez persze konzervatívabbul jelenik meg. Tehát ezek a különböző megközelítések léteznek, amelyeket megvizsgálhatunk, és ezek a politikák különböző felfogásokra, elvárásokra épülnek, és azt is különböző módon határozzák meg, hogy mi lehet az értéke vagy a hozadéka a sportnak. De valójában miről is beszélünk hozadék tekintetében, akik kapják a szolgáltatást, és azok, akik pedig a terepen dolgoznak. Itt megpróbálom felvázolni azt a tanulmányt, amit készítettünk az első Királyságban menedékkérők és menekültek esetében. És ebből vonhatjuk le a tapasztalatokat. Az első a Bosznia-Hercegovina közösség volt, Dárbiban hoztunk létre egy egyesületet, azt követően, hogy a balkáni konfliktus megkezdődött, és ez egy sikertörténet, ugyanis a bosnyák közösség a befogadó közösséggel interaktív kapcsolatot tudott létrehozni, többek között kosárlabdában, úgy általában a bosnyákok sokkal jobbnak tűntek, mint a britek, és nagyon szoros kapcsolat fonódott így a bosnyákok és a helyi kosárlabda klub között. Lehet, hogy kicsit túl rózsaszínnek néz ez így ki, mert azért az első szakaszokban voltak problémák, de végül is mindenki számára kölcsönösen előnyös volt. A második példa, kurd menekültek voltak, akikkel megismert tettük Darby városát, ahol komoly feszültségek voltak a brit és pakisztán lakosság között, és maguk a kurdok is érintettek voltak ebben. A szociális szolgálatok és a rendőrség és más ügynökségek összefogtak, hogy sport entitásokat hozzanak létre, amiben vegyesen vesznek részt. Nem csak, hogy lecsökkentették ezzel a különböző csoportok közötti erőszakot és feszültséget, de ezt a sport kapcsolatot fel tudták használni arra is, hogy azoknak, akik például az oktatásban vettek részt, a lakhatásban és egyéb területeken dolgoztak. Ez volt az, hogy a sport tűkét használtuk fel más területeken. A harmadik példa az algériai közösség Nottinghamben, akik nem csak algériaiak voltak, afrikaiak is voltak köztük, és nagyon korlátozott volt az a szolgáltatások lehetősége, amiket kaptak, de egyesületek maguk vettek részt, és akiknek hasonló tapasztalataik voltak, azok fogtak össze rendkívül drámai körülmények között váltak menekülté vagy menedékkérőké. Tehát ez három különböző típusú eset. Amikor az egyes, egyénekkel beszéltünk, mert ez egy alulról felfelé építkező tanulmány, együtt, amikor megnéztük ezeknek a szolgáltatásokat, akkor természetesen személyes hozadéka is volt ezeknek, pszichológiai segítséget jelentett egyesek számára, a napi stresszt le tudták ezzel küzdeni. Más esetekben, például emlékszem, volt egy kongói, aki azt mondta, hogy a vasárnap az egyetlen nap, amikor igazán mosolyog, mert az Egyesületben akkor vannak a tevékenységek, mert a hét többi napján csak azon gondolkodik, hogy ö, hogyan és mit fog ö, enni a következő étkezéskor. De ezek a, ez a szociális tőke, a hídépítés a bosnyákok és a helyi közösség között, a sport, mint lehetőség, és mint ö, oktatási szolgáltatások összekapcsolása, a, akik ö, az oktatásban, egyéb szociálterületen dolgoztak, tudták, hogy milyen sportklubba kell menni ahhoz, hogy a kurdokkal találkozzanak. És ez egy kölcsönös támogatást is jelentett, ami szükségük volt azoknak az embereknek, akik eh, nehéz, eh, elesett helyzetben voltak. És ez az, amire utaltunk ebben a keretben. Azonban ezek az evidenciák, hogy milyen kis léptékű hozadéka van eznek a tevékenységnek, ez egy dolog, de mennyire lehet ez szélesebb körben elterjeszthető, és mennyire van ezeknek bizonyító erejük, illetve hogy a, például a különböző csoportok közötti feszültséget ez csökkenti. Egy igazi áttörést a tapasztalhatunk az új módon, ahogyan tudjuk a kisebb szintű tanulmányokat összefogni és egy nagyobb képbe helyezni. Az első az eset tanulmány, amit a kulturális és média minisztérium készelt, és etten kultúra és sport bizonyítékai. És az egyik legnagyobb bizonyíték az az, hogy 230 tanulmány, ami készült ebben a témakörben, és ezeknek az eredménye. Tehát igenis vannak bizonyítékok a különböző tanulmányokból levonhatóak. De még ösztönzőbb és bátorítóbb az agregálása ezeknek, hogy 515 empirikus tanulmány van az 50-es évektől egészen napjainkig. És ezek a tanulmányok 25 országban készültek, nem csak a sportra, de a kultúrára, oktatásra, egyéb területekre is vonatkoznak, és a legkülönbözőbb területeket vizsgálták, ahol interkulturális kapcsolat jött létre különböző csoportok között. És a nagyon bizonyít nagyon erős ezeknek a bizonyító ereje, 95 a tanulmányoknak pozitívan írta le a különböző kap- csoportok közötti kapcsolatokat, és azok alakulását, illetve hogy milyen pozitív hatása volt a csoportokra. Ez egy rendkívül ö, erős érv, és az anyagot már az 50-es évektől ö, hozták létre a különböző csoportok közötti kapcsolatokról egy amerikai szakértő is foglalkozott ezzel. És olyan mm, mértékben bizonyító erő, hogy most már nagyon nehéz ez ellen érvelni. Tehát nagyon jó, konkrét példák vannak, amik ezt alátámasztják. De nem csak erről van szó, hanem be lehet azonosítani azokat a feltételeket is, amelyek között hatékonyak lehetnek a csoportok közötti kapcsolatok, és a két ö, csoportnak az azonos a közös cél, a csoport közötti együttműködés a, egy adott konkrét cél érdekében, és egy megfelelő ö, hatóság, ö, amelyik segít, és a személyes ö, ö, interakció is nagyon fontos. Tehát most már van egy nagyon jó erős alapunk, amivel szembe tudunk szállni a cinikusokkal. És vannak általánosságok is, amikből bizonyítható, hogy a múltban is értünk el sikeretek, sikereket, nem csak a sportban, de másutt is és hogy politikai szóhasználata, hogy hogy tudunk elő lép, tovább lépni. Vannak uh, tudós kollégák, akik foglalkoznak ezzel, és talán azok, ha kicsi háttérbe szorultak. A, tehát az én végkövetkeztetésem ott olvasható, de teljesen egyértelmű, és ezt próbáltam felvázolni, ez egy nagyobb anyagnak a rövidített formája, sokkal optimistább megközelítés, tehát a csoportok közötti ö, együttműködés az, ami segítheti a bizalomépítést különböző csoportok között. Köszönjük szépen ezt a nagyon érdekes előadást, és érdekes volt az összehasonlítást is meghallgatni, hogy a sport milyen módon járul hozzá az, integrit, az integráció előteremtéséhez, például a kisebbségi csoportok tekintetében. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Megadom a szót Anna Kleisnernek, aki a sport gazdasági dimenziójáról fog beszélni. A sport gazdasági fenntarthatóságáról is szó volt a konferencián, és ezt is tisztáztuk. Kleisner doktor, a Sports Econ Austria alelnöke, és 15 percet kap. Tessék, parancsoljon! Thank you very much. Um, good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, I wanted to... Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást erre a workshopra. Örömmel beszélek a sport gazdasági dimenziójáról. Először is bemutatkoznék, hogy tudják miért is vagyok itt. Ennek Leisner vagyok, senior researcher és sport közgazdász vagyok, és Hilm Helmenstein-el a Sport Econ Ausztria társigazgatói vagyunk, Bécsi székhelyű az az intézmény. Tíz éven mi voltunk az elsők, akik a sport gazdasági kihatásáról kezdtünk publikálni, és mi most már a sport statisztika európai szintű munkacsoportjának tagjai vagyok, ráadásul met, módszertani tanácsokat is adunk. Biztos vagyok benne, hogy két órát legalább tudnék beszélni sport gazdasági dimenzióiról, arról, hogy mi történt az elmúlt tíz évben. 15 percem van, igyekszem koncentrálni mondandómat, és remélem, hogy sikerül betekintést adni abba, hogy mit is végzünk, milyen munkát végzünk nap mint nap. Miről is beszélek az elkövetkező 15 percben. Kezdem a sport definíciójával. Úgy tűnik, hogy világos, hogy mi is a sport, de ezért nagyon nehéz ezt definiálni. Aztán a sport satellite accountokról szeretnék beszélni, arról, tehát arról a számításról, hogyan lehet a sport gazdasági hatását mérni. Aztán a makrogazdasági hatásáról beszélek a sportnak. Utána az egyes nemzetállami erősségekről és gyengeségekről beszélek, a országok közötti különbségről, majd hatod részben a növekedés és potenciáról. Kétség nem férhet hozzá, hogy a sport egy hatalmas gazdasági tényező sport, hozzájárul a növekedéshez, kihatással van a hozzáadott értékre, a GDP-re és a vásárló munkaerőre is, új munkahelyek jönnek létre, és az egészségügyi hatását sem szabad alulértékelni. A statisztikai adatokról azt látjuk, hogy 0,28% hozadott értékkel és 0,3%-os foglalkoztatási kihatással jár. És így azt látjuk, hogy a sport dokument gazdasági hatása és a sportgazdaság jelentősége között hiátust tátunk, különbség tátunk. A sport gazd, makrogazdasági tényezőjét még mindig nem kellőképpen értékelik ez az oka ennek a különbségnek. Diskrepancia mutatkozik a statisztikailag lefedett sportdefiníció között és a sporttevékenység általános értelmezések között. A statisztika voltak éppen csak a sport létesítmények működtetésére és az itt zajló eseményekre terjed ki, de a sportesemények sok más iparágra kitérnek, a termelésre, a gazdaságra és a kiskereskedelemre. Ráadásul a problémával összefügg az is, hogy hosszú ideig nem létezett a sport definíciója. 2007 óta létezik a Vilniuszi definíció, sport Vilniuszi definíciója. Régen nem lehetett a tanulmányokat összehasonlítani egyes országok között e definíció hiánya okán. Ráadásul megfelelő releváns adatok is hiányoztak sokat még mai napig sem tudunk a sporthoz kapcsolódó alágazatról, és így nagyon nehéz összehasonlítani sport gazdasági kihatásait. A sport és gazdaság munkacsoport, mely 2007-ben jött létre, ennek a mai neve Expert Group on Sports and Statistics, szóval mi igyekeztünk megoldást keresni erre a problémára. Lássuk először a sportágazat definícióját. Nos, ez a kép, amelyet itt kivetítek önöknek a képernyőre, voltak éppen a sportban való értékteremtés eh, diagramját mutatja, és megmutatja, milyen sokrétű kihatása van a sportnak. Ne felejtjük el, csak akkor, hogyha világosan definiáljuk, hogy mely ágazatokat és alágazatokat tudjuk a sport tevékenységnek tekinteni, tudjuk a statisztikát kialakítani. Általában nem hasznos csupán egy definícióval dolgozni, sokkal inkább három módon definiáljuk a sportot. Létezik a statisztikai definíció, ez ugye az Operation of Sports Facilities eh, angol kijelentéssel foglalhat össze, tehát a sportlétesítmények működése. Aztán figyelembe kell venni azokat a szolgáltatásokat és ehm, termékeket, melyek a sportterm, sporttolashoz kellenek. Ez tehát a szűk definíció. Stadionra focilabdára, cipőre, öltözetre van szüksége. Szélesebb definíció azonban a sporttal összekapcsolódó minden iparágot méri, amelyek mondjuk nem szükségesek feltétlenül a sportoláshoz, mondjuk a fogadóipar, a médiumok, a közvetítések. E három osztatú definíció ma a sport Vilniuszi definíciójaként ismert országvilág szerte mint mondtam, 2007 óta. A sport öm, gazdasági kihatásához egy úgynevezett satellite accountot használunk, öm, öm, ez a nemzeti öm, mérlegösszegtől külön választott mérlegösszeg összehasonlítható bár az egész nemzeti mérleggel, um, és ilyen módon a sport vásárlóértékre és GDP-re való kihatását is mérne, mérni lehet így. Mi több, más makrogazdasági agregátumokat is figyelembe lehet venni. A fő probléma abban rejlik a sport satellite account létrehozásában, hogy ez nagyon munkaigényes, legalábbis tapasztalatunk éppen ezt mutatja. Ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy erre szükség van. Mindenképpen megéri, hogy ezt a munkát elvégezzük, hiszen csak így lehet mérni a sport gazdasági kihatását. So, how to build a satellite account? Um, it doesn't sound very difficult. Hogy építsük fel ezt a ezt a számlát. A nemzeti bevétel kiadási táblázatokat figyelembe vesszük, a sporttal összekapcsolódó és nem összekapcsolódó bevételeket, kivételeket, a növekményeket, csökkenéseket figyelembe vesszük, végezetül pedig a nemzeti adatokat összegezzük, és megkapjuk az össz-európai sport satellite számlát. Egyszerűenek tűnik ez, de mindjárt megmutatom önöknek, hogy nem is olyan egyszerű ám. Nézzük az egyszerű input-output táblázatot. Itt az egyes sorokban láthatják, hogy mely szolgáltatások és mely termékek kerültek eladásra a közvetett vagy a, közve, vagy a végfelhasználás területén. Illetve azt is láthatjuk ebből, kiolvashatjuk ebből, hogy mire van szükség, milyen szolgáltatásokra, termékekre van szükség. A, gaz, a sport gazdasági kihatását vizsgálva 27 tagállamot vizsgáltunk meg, 27 input, output táblázatot vetettünk össze, ekkor még csak 26 tagállamot számlált az Európai Unió, és minden iparág, amelynek sport, sportból származó inputja volt, ezeket megjelenítettük a fenti sorokban és oszlopokban, és meg elkülönítettük a sporttal összekapcsolódó és a sporttól független bevételi osztályokat. Ezt, mint mondtam, 27 országra végeztük el, végezetül pedig egy össz-európai input-output táblázatot kaptunk. Hogyha a táblázatnak csak a központi részét nézik, akkor 27 régióra van ez leontva, 94 ágazatra voltak éppen tehát 2538 tétel szerepel a táblázatban, már is látják, mennyire bonyolult ez az új egyszerűnek tűnhető táblázat. A következő szlájdon, vagy fólián tanulmányunk egy-két eredményét szeretném megmutatni. Egyrészt a bruttó hozzáadott értéket. A hatás tanulmány azt mutatja, hogy a sport az Európai Unió átlag hozzáadott értéke termelésének 1,76%-áért felel, vagy pedig azt mondhatjuk, hogy minden 60. megtermelt euró sporttal kapcsolódik össze. A sport 143 milliárd, 173 milliárd bevételt biztosít. Hogyha az értékláncon, a vertikumon keresztül megvizsgáljuk a, hozzáadott értét, akkor azt mondjuk, hogy a sport az európai bruttó hozzáadott érték 3%-áért felel. A sport kihat az erdészetre, a mezőgazdaság ágazataira is, sőt, van amelyiket ágazatot még el is hagyja a legfontosabb ágazatok a sport szolgáltatások, az oktatási szolgáltatások, a idegen, a turizmus, szállodaipar, vers, vendéglők, és persze a kiskereskedelmi ágazat is. Ezzel a képpel is megmutatom, milyen fontos volt megtalálni a megfelelő definíciót. A Vilniuszi definíció három szintjén ábrázoljuk a foglalkoztatási hatásait a sportnak. A statisztikai definíció szerint a fósport csak 0,31%-kal növeli a foglalkoztatást. A szűk definíció már is 1,48, míg a széles sportdefiníció, még mindig a Vilniuszi kategóriáról beszélünk, 2,12%-os foglalkoztatási növekedést tulajdonít a sportnak. Lássuk most a nemzeti táblázatokat, illetve osszuk le az átlagot európai szinten. Összességében 4,5 millió ember dolgozik a sportágazattal összefüggően Európában. Luxemburg és Ausztria kimagaslóan magasan szerepel, és az EU átlaga pirossal van feltüntetve. Lássuk az egyes országok erős és gyenge oldalait, egy ilyen strength and weakness előny-hátrány elemzést hajtottunk végre mind a 27 országra, megvizsgáltuk a sporttal összefüggő termelést, a termékpiacokra levetve, levetítve, vetítve, kivetítve. ezen a fólián láthatják tanulmányunk, vizsgálatunk eredményeit. Az Egyesült Királyság, Írország, Ausztria és Lengyelországban a sportágazat nagy ö, szerepet játszik, Németországban pedig a termékek előállítás és a szolgáltatások területén erősek, Szlovénia, Észtország és Németország pedig inkább a termékek, de kevésbé a szolgáltatási ágazat területén magasodnak ki. Milyen növekedési potenciával rendelkezik a sport európai szinten? Voltak éppen három olyan iparág volt, amely sokat ígérő volt. Ez a sportétkezés, a sportbiztosítás, valamint a sport számára biztosított gazdasági és jogi tanácsadási szolgáltatások nagyon nagy növekedést mutattak, és nagy közvetette, illetve közvetlen kihatással voltak az értékteremtésre az egyes gazdaságokban. Hogyha most megvizsgáljuk a hasonlóságokat és az különbségeket az országok között, akkor azt mondhatjuk, hogy minél magasabb az egyfőre jutó GDP egy országban, annál valószínűbb lesz az, hogy a sporttal összefüggő iparágak részaránya is nagyobb lesz a gazdaság egészében. Nem abszolút, hanem relatíve, viszonylagos értelemben véve persze. Az a három ágazat, mely a legnagyobb növekedési potenciált mutatja, erről már beszéltem, ezen felül pedig a közlekedés, a szállítás és az építőipar számára is nagy jelentőséggel bír a sport. Melyek a különbségek? Hát nagyon nehéz beszélni az egyes országokról, de Ausztriáról könnyen beszélek, hiszen a statisztikában éllovasok vagyunk. A GDP-ből kihasított rész tekintetében. Szép hegyeink vannak, a síturizmus turizmus elterjedt, voltak éppen, tehát a sport igazat legnagyobb része a turisztikai ágazatból származik. Ciprusban sokkal inkább a, a fogadás, a sportfogadás, a tévé, rádió közvetítésekből ered a legnagyobb rész. Németországban a magánfogyasztás nagyon magas, valamint a szolgáltatásokra koncentráló sportgazdaság jeleskedik. Mint mondtam, Németországban. Érdekes volna mondjuk az Egyesült Királyság példáját megnézni. Itt a krízis súlyosan sújtotta a sporttermékek fogyasztását, de a londoni olimpia jelentős lendületet adott a sportiparnak, ilyen módon sikerült a 2008 előtti szintre visszakapaszkodnia az Egyesült Királyság sportiparának. Ezzel az érdekes kitekintéssel zárom elnök asszony ez előadásomat, és köszönöm a figyelmüket. Eh, köszönöm szépen. Mit mondhatnék? Ez nagyon izgalmas volt, nagyon mélyreható volt, és eh, biztos vagyok benne, hogy a kollégáknak is sor kérdése is lesz. De még előtte megadom a következő előadónak, eh, Lofstek kollégának a szót. Yves Le Losteknek, aki a sport és az élet összeegyeztetéséről fog beszélni, illetve az Európai Sport hétről. De körbenézek az ülésteremben, van a kollégáknak, képviselőtársaimnak észrevétele, kérdése, ha nem, akkor már is folytatjuk Yves Le Lostek előadásával. Örülök annak, hogy Fizesz kollega csatlakozott hozzánk, aki a többször említett um, sportjelentésünk előadója volt. Hallgassuk most meg a következő előadást, és utána pedig vitát nyitunk. Tessék, parancsoljon, Losztek úr! Merci. Köszönöm szépen, elnök asszony ezt a kezdeményezést, mármint, hogy ezt a jelentős műhelyt összehívta. Valóban aktuális kérdésről van szó, a sport helyét egyre inkább elismerik mindenkinek a kiegyensúlyozott életmódjában, azért is nagyon fontos ez a téma, mert most, most zajlott éppen az első európai sporthét, másút meg folytatódnak ezek a sporthetek, és ez is rámutat, hogy mennyire fontos ez a téma. Meg kell tanulnom, hogy hogyan működik ez a vetítő. Egy pár szóban vezetném be a témát. Tekintsünk a múltba. 2014 úgy gondolom, hogy a sport európai dimenziója szempontjából nagyon jó év volt. Persze nem szeretnék önelégülten nyilatkozni, de úgy gondolom, hogy a bizottság számára, meg a parlament számára is nagyon jó dolgok történtek. 2014 volt az Erasmus Plus sport végrehajtásának első éve, amit említettek önök is. A tanács ajánlása, a testgyakorlásról, az egészség javítása terén szintén most került először alkalmazásra, és egyfajta szimbóluma mindennek, hogy van most már olyan európai biztos, akinek a tárcája a megnevezésében szerepel a sport kifejezés is. Úgy így 2014 jó év volt, és 2015 is jól indult, sőt talán még jobban. Mindjárt rá is térek a 2015-ös évre. Az első európai sporthetet most rendezzük illetve a bevezetőben elhangzott, hogy a mérkőzések elcsalása elleni egyezmény ez való csatlakozás terén is elmozdulás történt. Talán azt lehet még megemlíteni, hogy az Erasmus Plus tovább alakul, és a tömegsporthoz jobban alkalmazkodik 2015-ben, tehát erről beszélhetünk. Hogyha, ha már szó volt a tömegsportról, térjünk át az Európai sport Sporthétre, ami igazi témánkra, illetve általában a testgyakorlás témájára, mert mi is a cél mindebben? Egy mondatban lehet ezt összefoglalni, javítani a sportban és a fizikai tevékenységben való részvétel lehetőségét. Tehát nem csak a sportklubokról van itt szó. A helyzet nem annyira jó, az Euróbarométer eh, rendszeresen készít jelentéseket, és eh, megállapíthatjuk, hogy eh, az európaiak 41%-a keveset, vagy egyáltalán nem sportol. A 2009-es euróbarométer felmérésről van szó. 2009 és 2014 között azoknak a száma, akik sosem sportolnak, 39-ről 42%-ra növekedett. Ez nem pozitív, hanem negatív eh, tendencia, és az ilyen kihívásokra választ kell találni a célkitűzéseket tekintve, hogy jól körüljárjuk a témát, egyértelmű, és az egyik előadó, vagy többen is jelezték, nyilvánvaló, hogy az Európai Bizottságnak nem szándéka mindent egyedül megoldani, nyilvánvalóan nem, a saját kontribúciójával él, de van egy sor más partner, és náluk van a kulcs, a tagállamok, a hatóságok, az önkormányzatok, az egyesületek, a sport, mozgalom óriási szerepet játszhatnak. Tehát nagyon szerényen a saját szerepünket kívánjuk betölteni, de csatlakozva, együttműködve a többi partnerrel. Egy általánosságot mondanék a European Week of Sportról, nem öncélú ez a sporthét, a célkitűzés tényleg az, hogy hosszú távon javítsuk a sport promócióját, a fizikai tevékenység testgyakorlás promócióját, és hosszú távon egy új szakpolitikát alakítsunk ki. Nem szeretnék ennél hosszan időzni, de tudják, hogy van egy eszközünk, amiről itt született meg a döntés, az Erasmus Plus, és az Erasmus Plusnak van olyan része, ami a testgyakorlást, a sportolást hivatott előmozdítani, és ezt használtuk az Európai Hét megszervezésére, illetve az együttműködési projektek finanszírozására. Minden egyes tagállamban egy rendezvényt finanszírozunk a nemzeti koordinációs pontokon keresztül. Szeretném megemlíteni, hogy mennyire jelentős ez az eszköz. 2015-ben körülbelül 20 át a költségvetésnek erre szántuk, tehát nem az Európai Sport hétre, hanem mindazokra a projektekre, amelyek a folyamatosságot biztosítják. És 2015-ben valamivel 20 százalék 16-ban, bocsánat, valamivel 20% alatt lesz ez az arány, de ez csak a látszat, hiszen 16-ban több pénz áll majd rendelkezésre, így ha arányában kevesebb is ez, mint 20%, nagyobb összegről van szó névértéken. Akkor tekintsük az Európai Sporthetet, mi is a koncepciója ennek a rendezvénynek, hogyan zajlott, mi volt az elképzelésünk. Mindenek előtt meg kell, hogy mondjam, a legnagyobb szerénységgel, hogy nem a bizottság találta ki ezt a koncepciót, hanem részben az Európai Parlament, a parlament jelentése, a FISZASZ jelentés, nyilván FISZASZ kollega hathatós részvételével alakította ki ezt a gondolatot, ezt a kezdeményezést, a bizottság felkarolta az ötletet, de a gondolat itt született meg önöknél, illetve a tanács is szerepet játszott abban, hogy felkérte a bizottságot, hogy foglalkozzon vele. Az időpontokat ismerik, Brüsszelben a múlt héten, szeptember 7-től 13-ig zajlott, a siker pedig a rugalmasságon múlt a bizottság semmiképpen nem akarta rákényszeríteni a tagállamokra az időpontot, kijelölve, hogy mikor legyen az Európai Sport hét. Az összes jó gyakorlatot, az összes jó példát megpróbáltuk népszerűsíteni szeptemberben zajló rendezvényeket megcímkézni, regionális, helyi kezdeményezéseket is felkarolni, amelyek az Európai Sporthét szelleméhez jól kapcsolódtak. Bizonyos tagállamok, egyesületek úgynevezett fókusznapokat tartottak iskolákban, felsőoktatásban, cégeknél, Ugye a munkahelyeken nagyon sokat kellene tenni még, és intenzíven kezdtünk most foglalkozni ezzel, aztán a szabadtéri sportolás eh, helyszínein, és hát ne feledkezzünk meg magukról, az egyesületekről, eh, sportklubokról, fitness centerekről, de azért eh, a, a sportegyesületek maradnak a fő helyszínek. Tíz nagykövet tehát neveztünk ki, vannak közöttük ismertebbek és kevésbé ismertek, két nagyon ismert labdarúgósztár, de vannak kevésbé ismert emberek is. A nagykövetek feladata az, hogy rokonszenvesek, szimpatikusak legyenek, és megjelenítsék azt, amit mi végzünk. Elégedettek vagyunk a nagykövetek kiválasztásával. Úgy gondolom, hogy sokkal láthatóbbak lettünk az ő révükön az idén. Kommunikációs kampányt indítottunk júniusban, ami pedig a brüsszeli hét lezárását illeti. Önök közül sokan ott voltak, nagyon aktívak voltak. hétfőn flagship event zajlott, zászlós hajó esemény, aztán az egész hét során nagyon sikeres volt a téren zajló sorozat. A partnerségek is kulcs szerepet játszottak, a sporthetet 30 sportszervezettel partnerségben bonyolítottuk le, 25 aláírásra került sor, a médiától ismert szereplőkkel, a bizottság részéről a sikernek ez is záloga volt. Végül még hadd mondjam el, hogy minden egyes tagállamban van egy nemzeti koordinációs pont, és a 33 programországból 31 szívesen részt vett. Tehát a 28-ból 27 tagállam, egy tagállam először inkább megfigyel, a megfigyelést választotta, mielőtt részt vett volna a rendezvény lebonyolításában. hogyan értékelhetjük ezt a rendezvényt. Még nagyon korai persze értékelni, hiszen most zárult csak, és még a tagállamokban folytatódnak az események, de úgy gondolom, hogy minden jelzés arra mutat, hogy nagyon sikeres volt. Nagyon erőteljes politikai támogatást kaptunk, ez nagyon kedvező volt számunkra, mert egy ilyen kezdeményezés nem magától értetődő, jó szándékú elfogulatlansággal elmondhatjuk, hogy tagállamok és az önkormányzatok közül többen is nagyon lelkesen vettek részt. Már említettük, hogy 30 sportszervezet volt partnerünk, és a nagy európai szervezetek folytatják a munkát számokban azt mondhatjuk, hogy 3000 rendezvényre került sor a 31 tagállamban, 5 millióan vehettek potenciálisan részt, majd meglátjuk, hogy melyek a reális valós számok, tagállamok is értékelnek persze, és az a zárnám, hogy milyen nyomonkövetést tervezünk, Nos, azt mondhatom, hogy ez minnyájunkon fog múlni, a bizottságon is persze, amely elvégzi a saját elemzését, a parlamenten, a tanácson, a sportszervezeteken, közösen, nagyon komolyan értékeljük a lezajlottakat, minden alkalmat megragadunk ennek az első tapasztalatnak az értékelésére, elemzésére, a második kiadásra valószínűleg 16 szeptemberében kerül sor, és nagyon nagyban fog múlni ennek a rendezvénynek a lebonyolítása azon, hogy hogyan értékelik önök, hogyan értékeljük mi azt, ami lezajlott. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy sikernek mondhatjuk az első sport hetet egy sor témát tűztek napirendre, nagyon sokan vettek részt, ráadásul a civil szervezetekkel, a társadalommal is partnerséget sikerült kötni. Egy sor non-profit szervezete érvényesítette, hallotta hangját, hiszen a világ oly gyakran profitorientál, de itt valóban a non-profit érdekek jelentek meg. Kérdezem, hogy képviselőtársaimnak van-e kérdésük. Fizasz kollega, tessék, parancsoljon, és köszönöm szépen, hogy nagyszerűen képviselte hétfőn Luxemburgban a mi szakbizottságunkat. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony pleno que haya confiado en mí para Köszönöm szépen, szeretném megköszönni, hogy eh, bízott bennem, és nem bízta, hogy az Európai Parlamentet képviseljem az Európai eh, Sporthéten Brüsszelben. Úgy gondolom, hogy ez egy valódi siker volt eh, a luxemburgi sportminiszterrel, és találkoztunk, minden nagyon jól zajlott le, különböző standok voltak, a sport gyakorlása előtérbe került, nagyon érdekes volt. Ezt következően eljátogattam Madridba a spanyol sport hétre, és azt hiszem, hogy ez a rendezvény igazán sikeres volt. Elnézést kérek, hogy nem tudtam korábban érkezni benne a kollégával együtt, de San Sebastianban voltunk, ahol ugyancsak nagyon nagy rendezvények voltak a héten, és egy nagyon e- fontos elem szerepel abban a jelentésben, amit a parlament áll, hogy a vidék és hagyományos sporttevékenységek támogatása, a hagyományos, e, például nagyon érdekes hagyományos sportokat láttunk, és vannak olyan baszk sportok is, amik ugyancsak hagyományosak. Az elképzelés az az, hogy jövőre, miután eh, talán szervezhetnénk egy olyan fesztivált, ahol ezeket a különböző hagyományos sportokat mutatnánk be, és talán ez koordinálható lenne a következő sporthéttel is. Miután olyan sportokról van szó, amik igazán részét képezik az európai kultúrának, tehát ezeket is támogatni kellene. Úgy gondolom, ahogy már elhangzott, de itt most egy kis zárójelet szeretnék tenni. Beszéltünk arról, hogy egy európai sportnap legyen, aztán ebből sporthét lett, és szerintem ez egy nagy különbség. Tehát csak köszönetet mondhatunk Navacsics biztos úrnak, és emlékezni szeretném, hogy nagyon jó fogadtatásban volt része ennek az ötletnek, és nagyon örülünk, hogy a bizottság aktív szerepet vállal ebben a témában. De meg szeretném ismételni azt, amit Lösztek úr mondott, hogy a, ez a hét, ez egy alkalom arra, hogy megmutassuk, hogy mennyire fontos a sport szerepe az életünkben, hogy ennek szociális dimenziója is van, illetve egészségügyi szempontból is előnyökkel rendelkezik a sport gyakorlása nagyon fontos, és ezt kell ösztönözni minden korosztálynál, a legfiatalabbaknál, de természetesen az idősebbeknél is. Mindenkire nagyon jó hatása lehet, és az egyes tagállamok egészségügyi kiadásait is kedvezően befolyásolhatja. Természetesen fontos a táplálkozás, a gasztronómia is, és vannak olyan számok, amik nagyon aggasztóak, mert azt mutatják, hogy a jó táplálkozás, hogyha nem kíséri jó sportolás is, akkor egy olyan generáció jönne tétre, amelynek alacsonyabb lesz az élet, várható élettartama, mint a korábbi generációknak. Ez azt mutatja, hogy mégiscsak komoly a helyzet. Az integráció tekintetében is fontos a sport, ez egy nagyon fontos problematika. Most egy olyan nagyon súlyos problémával nézünk szem, szembe, amit az Európába való bevándorlás jelent. Erről mindenki gondolkodhat különbözőképpen politikai szempontból, de úgy gondolom mindenképpen érdemes lenne a menekült táborokba sport létesítményeket létrehozni azért, hogy a férfiak és nők, akik ott vannak, e, focizhassanak, e, vagy kézilabdázhassanak, vagy bármi egyéb sporttevékenységet folytathatnak. Ezt is a bizottságnak szeretném elmondani, mert azt hiszem, hogy hát nagyon sok pénz ugyan nincsen, de ezzel mégiscsak támogathatnánk azokat a személyeket, akik nehéz helyzetben vannak. Szeretném még jelezni, hogy mennyire fontos a Európában a sport. Ez szorosan összefügg a gazdasággal, azon vállalatokkal is, amelyek a sportfelszereléseket gyártják, illetve sportlétesítményeket készítenek. Tehát ennek sokkal nagyobb a hatása, mint ahogy ezt elképzelhetnénk. Még egy fontos elem, mivel szerintem a bizottság egyetért, hogy jövő évben lesz egy sporthetünk, Ugye ez egy jó dolog, jó lenne, hogyha ez nem a Strasburgi ülésnek a hetére esne, mert szerintem mindenki szerette ezen részt venni itt Brüsszelben, tehát jó lenne, hogyha ezt úgy időzítenénk. Köszönöm szépen. Tényleg szerencsétlen egy, egybeesés volt, hogy a sport hete a Strasburgi hétre esett. Kérem, hogy a bizottság ezt vegye a jövőre figyelembe. Kikér Szutnekov kollega, aztán pedig a meghívott vendégek kapnak szót. Aztán bent a kollega. Nekov kollega. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lenne egy kérdés, Emlesztik úrhoz. Megpróbálok konkrétabb lenni a bizottság képviselőjeként úgy gondolom, hogy ezt megtehetem. Ami a kettős pályafutást illeti, mint valamennyien tudják, a fiatal sportolók két nagy problémával küzdenek. Egyfelől tanulniuk kell, és ugyanakkor mellette kell a sportpályafutásokat is megvalósítani és amikor a sportpályafutások lezárul, ezeknek a személyeknek kell, hogy legyen egy másik szakmájuk vagy foglalkozásuk. A bizottság felismerte ezt a problémát, és 2012-ben nyilvánosságra hozta az uniónak az útmutatását ezekkel a kettős karrierekkel kapcsolatban. szeretném feltenni a bizottságnak a kérdést, hogy nyomon követik-e közelről, hogy mi történik az Európai Bizottság 2012-es anyagával, és ami pedig az Erasmus programot illeti, az Erasmus Plus-t, ez a kettős karrier részét képezi az Erasmus Plus-nak. És nyilván azt is tudják, hogy van egy magasabb költségvetés, ami ezekre a kettős karriekre van fenntartva, valamint a fiatalok tevékenységére, aktivitására. Az első évet követően, hogy ez a program végrehajtásra került, tudják-e már azt, hogy a kettes karrierrel kapcsolatos projektekből mennyi valósult meg? Azt is tudjuk, hogy a bizottság dolgozik egy azon, hogy jobb legyen a kettős karrierrel kapcsolatos szolgáltatások minősége. Vannak-e eredmények, illetve lesznek -e erre eredmények arra vonatkozóan, hogy mik a minimális minőségi követelmények a kettős karrierek vonatkozásában? Fontos kérdés volt, most pedig Venta kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést szeretnék kérni, hogy nem tudtunk részt venni, de Spanyolországból tértünk vissza Fizasz kollégával fontos helyi kezdeményezésekről. A sport Európai hete nagyon fontos kezdeményezés, de jobban rá kell hívni rá a figyelmet. És bizony, gyakran a sport sokok számára nem hozzáférhető. Tehát fontos, hogy mindenki számára, fiatalok és idősek számára biztosítsuk, hogy hozzáférjenek a sporthoz. Az én hazámban a 6 és 13-14 év közötti fiatalok nagyon motiváltak. Fontos, hogy ezt ne veszítsük el, ezt a lelkesültséget ne veszítsük el. Fontos, hogy a helyi hatóságokkal is együttműködhessünk, Kérdezem, hogy az Európai Sport, a Sport Európai hete után milyen következő kezdeményezésre számítsunk. Valóban a fiatalok felelősségvállalását növelni kell, segíteni kell abban, hogy a fiatalok hasznot húzzanak a sportból. Én magam is sportháttérrel rendelkezem. És úgy gondolom, hogy az Erasmus Plus program nagyon nagy szerepet fog játszani és se, sikerül majd így a sport szerepét növelni. Megadnám most először, Julie, el, előtte, mielőtt megadom neked a szót, az egyik sportszövetség képviselőjének, Mogis Kierknétnek, aki az International Sports and Culture Association Nemzetközi Sport és Kulturális Szövetség képviselője, aki tényleg egy grassroot vagy bázis alapú szervezetet képvisel. Tessék parancsoljon önné a szó. Köszönöm szépen. Néhány észrevételre szeretnék én is válaszolni, de nagyon röviden. A részvétel, a participáció nagyon fontos, David Wells és annak Leisner is beszélt erről, hiszen látjuk, hogy a sportnak milyen nagy gazdasági kihatása van, éppen ezért a participáció, a részvétel gazdasági kihatással is bír. Minél többen vesznek részt, minél többen sportolnak, fogyasztanak, annál nagyobb gazdasági kihatása lesz ennek. Ugyanakkor a fizikai inaktivitásnak, a sporttalanságnak is van um, kihatása a gazdaságra. A cégek európai képviseletét, a munkáltatók európai képviseletét kérte meg az Európai Bizottság, is megkérte őket, hogy becsüljék meg, hogy mennyibe kerül a fizikai tétlenség évente az európai gazdaságnak. Nos, a válasz az volt 80 milliárd euróba kerül. Ráadásul évente 500 ezer ember hal meg a tétlen, a sporttalan, a passzív életmódra visszavezethető egészségügyi kihatások okán. Voltak éppen tehát semmi sem kézenfekvőbb, mint hogy az Európai Unió mindent megtegyen morális, erkölcsi, de egyben gazdasági megfontolásból is, hogy aktivizálja az embereket. Mi az Európa, a Sport Európai Heté kezdeményezésnek partnerei voltunk, Örültünk, hogy ez nem egy nap volt, hanem egy hét volt. És valóban mi is egy grassroot, egy bázis szintű szervezet vagyunk. Arra használtuk ezt a labelt, ezt a, ezt a kezdeményezést, ezt a mm, logót, amelyel, mm, hogy mm, aktivizáljuk az embereket, mozgásra bírjuk őket. A Move Week volt a mi kezdeményezésünk szeptember során, ez egy európai kampány volt, mozog, mozdulj meg. Így fordíthatjuk le. További 6000 esemény csat, csatlakozott a Move végből a Sport Európai hetében. És cégek, személyek, szervezetek is részt vehettek ebben azért, hogy az emberek, hogy odahassanak, hogy az emberek fölálljanak a kényelmes fotából, megmozduljanak, sportoljanak. A sport európai hetének rugalmas formátuma jó irányba mutat, lehetővé teszik mások is becsatlakozzanak, és így minnyáján a közös célt szolgálhatjuk az európai állampolgárok békés és egészséges együttlétét. Köszönöm szépen, most pedig Julie Ward kapszott. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony, hogy megint megadja a szót nekem. Azt hiszem, hogy sok a mondandóm. A... Én a művészetekkel foglalkozom, művész vagyok magam is, úgy lettem politikus, mégis most a sportügyéhez szólok hozzá időnként nagyon megosztottak vagyunk sporttémában. Itt most nem ez a helyzet, és nagyon örülök ennek az előadásokból, és ez tűnt ki. Henry professzornak mondom, hogy az interkulturális tanulásról és az alapvető értékekről készített jelentés előadója vagyok, és igazából hiányzik egy a sportról szóló rész ebből a jelentésből és igazából nagyon hasznos volt az a kiegészítés, amivel ön szolgált. Sokkal könnyebb lesz most így elvégezni a munkámat. Köszönöm. Fernando sempre un collega mindig megadunk egy sportszervezetnek, aztán egy képviselőnek a szót. Alonso úrnak adom meg a szót, aki az ácsest képviseli, a Sport Európai Fővárosának kezdeményezését parancsoljon, aztán pedig Elga Trüppel kap szót. Köszönöm szépen, Kosta elnök asszony. Gratulálok ehhez a kezdeményezéshez. A sport promóciója nagyon jó dolog. Ugye az Európai Sporthétről beszéltünk, Nos, az Európai Sport Fővárosok Egyesülete és része ennek a, az eszköztárnak, amit a sportszövetségek létrehoztak, és az európai sportvárosok hálózatán keresztül ugye 18 különböző országban tudtunk így megjelenni, gyermekekkel, iskolásokkal, nekik szóló programokkal először, aztán később a családokhoz irányuló programokkal, Horvátországban például 21% a lakosságnak részt vett a rendezvényen. Nagyon komoly a kihatása tehát. És ahogy a szomszédom említette, nem csak egy hétre lenne szükség, hanem 52 sporthétre évente. 2015-ben múlt csütörtökön eh, Torinóban egy fontos találkozóra került sor, a sporthetekről, a kihívásokról is beszéltünk, és visszatérnék arra, amit Fiszász úr mondott, eh, valóban lehet, hogy egy kicsit máskor kellene tartani, később a sporthetet, minden esetre jobban be kellene vonni az iskolákat, a tanév második, harmadik hetében nehéz ugye megszervezni a sporthetet az iskoláknak, Jövőre Prága lesz a sport európai fővárosa, és nagyon jó kezdeményezés lesz újra megtartani a sporthetet. Köszönöm szépen, és átadom a kollégám üdvözletét. Én is üdvözlöm a panel részvevőjét, és külön szeretnék köszönetet mondani Henry professzornak, nagyon érdekesek a tanulmányaik, fontos kontribúció lehet a bevándorlók menekültek integrálásához, a sport, a társadalmi tőke fontos befektetése ez. Ugye tudják, hogy pillanatnyilag Németországban, Svédországban sok menekült érkezik, illetve más európai országokba is, és a fiatal menekültek számára nagyon fontos a sporttevékenység, csak szeretném megkérdezni, hogy osztja-e azt a koncepciót, hogy több sportolási lehetőséget kellene adni a most európai országokba érkező menekülteknek. Egyetértek ezzel a felvetéssel. Érdemes volna szakbizottságként megfogalmazni ezt a kezdeményezést. Most pedig harmadik vendégünknek, Albert Vikinek, a Fézi főtétkárának adom meg a szót, a sportiparok, iparágok Európai Szövetsége főtitkárának. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy a KUL szakbizottsághoz szólhatok. Gratulálok, gratulálok egyébként az összes képviselőnek. Nagyon sikeres ez a workshop. A Fézinek vagyok a főtitkára, az Európai Sportszergyártók Szakmai Szövetségének, Adidas, Nike, Puma, de nagyon sok más cég is van. 1800 céget képviselünk összesen, és nagyon jelentősen hozzájárultunk az Európai Sporthét sikeréhez. Talán két szempontot említenék meg. Először is a sportfelszerelés gyártók mit tettek az európai sporthét érdekében, másrészt pedig az első benyomásainkat foglalnám össze az európai sporthét kapcsán. Először is hadd mondjam el, hogy megpróbáltunk, megpróbáltuk tartalommal megtölteni az európai sporthetet, például kutatási eredményeket osztottunk meg, Design to Move kutatás néhány évvel ezelőtt készült, tartalom szempontjából fontos érteni, hogy nagyon sok elemzés készült a Design to Move keretében. A második dolog, amit megpróbáltunk tagjainkkal együtt, illetve a kiskereskedőkkel megvalósítani. Igen, valóban nagyon érintettek vagyunk a sport gazdasági kiadásait tekintve. Ugyanakkor a kommunikációban is részt veszünk, Ív beszélt a nagykövetekről, Szilvia is beszélt a nagykövetekről, Nos, a nagykövetek kiválasztásához mi is hozzájárultunk Steve Gerard, vagy Paul Radcliffe, még nem annyira ismert emberek, Gerling de Kaltenbrunner például ott volt Santiago Fisasszal együtt az ünnepélyes megnyitón, meg persze Navracsics biztos is, és a különböző díjakat, jutalmakat mi bocsátottuk rendelkezésre, az Access Europe, vagy az ISKA és szervezői voltak az Európai Bizottság mellett a sporthétnek, és a harmadik pillér, ahol volt a koordináció területe, a hivatalos megnyitóra múlt csütörtökön került sor, az Európai Sportok Házát hoztuk létre, 11 nemzeti sportszövetséggel együtt közös helyszínek voltak ezek, sportot, annak különböző dimenzióit jelenítettük meg. Négy dimenzió volt alapvetően, a gazdasági dimenzió, a második a szociális és kulturális, a harmadik pedig az etikai, a negyedik az egészségügyi szempont volt és ez nagyon jól illeszkedik ahhoz, amit a panel részvevői mondtak, és talán még egy utolsó mondat, ha megengedik, hogy mit gondolunk az európai sporthétről. Nos, nyilván mindig vannak prók és kontrák, előnyök és hátrányok. Azt mondanám, hogyha ki kell emelni egy előnyt és egy hátrányt, most a nagy előny egyértelműen, ahogy Lölasztek úr is említette, hogy nagy siker volt, ezt mi is éreztük, nagyon sok eseményt, rendezvényt tartottak, több mint három ezret, és nagyon sok ország vett részt az első sporthét megrendezésében. Szóval mindez nagyon kielégítő. Természetesen többet kell tenni majd a jövőben. Santiago Fisa véleményével teljesen egyetértek, hogy ne Strasburgi héten tartsuk legközelebb, és az utolsó dolog, Szilvia, ha megengedi, úgy gondolom, hogy az is fontos, hogy jobban értsük, hogy mi a célközönség, és milyen tartalma legyen az üzeneteinknek. Köszönöm. And so, Eh, Azt hiszem, hogy nagyon izgalmas napra tekinthetünk vissza, érdekes volt a meghallgatásunk. Érdemes a jelentésünket ennek fényében megfogalmazni, és fontos, hogy a civil társadalom képviselőivel is eszmét cseréltünk. Érdemes volna most megadni a szakértőinknek a szót, először a bizottság képviselőinek, utána pedig mindenkinek egy nagyon-nagyon rövid eh, záró észrevételre megadom a szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban nagyon sok olyan pont van, amihez hozzá tudnék szólni, de két-három eh, megjegyzésre korlátozom magamat. Santiago Fisasnak Valóban a világ, a falusi és a hagyományos sportok rendkívül fontosak, és ezért is született meg ez a kezdeményezés, mert a hagyományos sportokat akartuk előtérbe helyezni a sporthéten. Ez az Európai Parlament által 2013-ban megszavazott előkészületekben is benne volt. És most fontos azt megnézni, hogy a 2016-ban az Erasmus Plus programon belül lesz költségvetés a ezen sportágaknak a támogatására. Ami a kettős karriert illeti, valóban szeretnénk megvalósítani az ajánlásokat, és ahhoz pedig úgy tesszük, hogy prioritást használjuk adunk az Erasmus Plusnak. Például 2014-ben 14 millió volt az együttműködési projektekre, ebből 7 arra a két területre, amire vannak útmutatások, guideline-ok, és ezek közé tartozik a kettős karrier is. Tehát körülbelül 3,5 millió volt a kettős karrierre valójában érdekes módon nagyon kevés kérelem érkezett be, és ezt mindössze két projektet körülbelül 1 millió értékben finanszíroztunk, holott 3,5 lett volna rá. És ugyanezt történt 2015-ben is, és hát majd meglátjuk három hét, egy hónap múlva, hogy milyen projektek lesznek a továbbiakban. A bizottságnak egyenlőre az a probléma, hogy az ajánlásokat megvalósítsa a kettős karrier területén. Az utolsó észrevételem pedig az lenne, hogy Vende úrnak válaszoljak, ez pedig a kontinuitás, ez alapvetően fontos, a folytonosság, nem csak a hét, hanem az is, hogy mi történik utána. Én figyelembe vesszük ezt két módon is. Először is az összes partnerünk, mind olyan partnerek, akik elkötelezték magukat hosszú távra. Azt hiszem, hogy mindenki tudja, hogy nem arról van szó, hogy egy hét alatt szervezünk néhány rendezvényt, hanem mindenki ezen hosszú távon kíván dolgozni, és nem csak azért, mert mi kértük, hanem azért, mert ez tőlük indult ki. A másik pedig, hogy a pénzügyi partnerség, amiket aláírtunk, ezek nem 15 napos projektek, hanem hosszú időszakra megvalósuló projektek, amik alatt a partnerek ezt ki tudják dolgozni. Ezzel én be is fejezem, és üdvözlöm a számos ACS, Fézi és más partnereket, Iszkáit, és vannak még mások. Köszönöm, hogy az ennek asszony. Kérje más a szót. Úgy, úgy tűnik, hogy nem mindenki elmondta, amit mondani akart. Nagyon érdekes volt ez a beszélgetés, nagyon fontos kérdéseket vetettünk föl. Úgy hiszem, hogy ma ismét felmutattuk elmélyült módon azokat a modelleket, amelyek, tekint, amelyek az integráció szempontjából, illetve az egészség szempontjából nagyon fontosak. Az interkulturális dialógus, párbeszéd vagy a gyermekek nevelése szempontjából is nagyon fontos a sport. Hallottunk arról, hogy milyen gazdasági kihatása van a sportnak, és figyelembe kell venni a sport nélküliség költségeit is egy ilyen számításban, hiszen komoly egészségügyi kihatással járna, hogyha nem lehetne sportolni, és súlyosan sérülne az életvitelünk minősége is. Úgy gondolom, hogy ezt a kérdést mindenképpen el kell mélyítenünk. Ugyanakkor Vols kollega, aki személyes e, élményeivel e, szűtt át az előadását, és egy fontos felhívást e, fogalmazott meg arról, hogy nem fordíthatjuk el a tekintetünket a sport és a dopping nem férhet össze. Éppen ezért arra van szükség, hogy a tagállamok elfogadják a megfelelő Európa tanácsi megállapodásokat a dopping és a sportban lévő korrupció tekintetén, de arra is szükség van, hogy a bizottság egy megfelelő irányelvet készítsen elő hiszen a dopping több tagállamban már büntető tényállás, és úgy gondolom, hogy ez egy fontos irány, amelyben érdemes tovább haladnunk az európai szintéren. Lezárjuk ezt a vitát, most köszönöm mindenkinek az észrevételét, meglátásait, az előadásaikat eljuttatjuk a kollégákhoz. Köszönöm szépen. Ezzel a mai szakbizottsági ülést most lezárjuk, és folytatjuk a koordinátorok ülésével zárt ajtók mögött. Ilyen módon köszönöm mindenkinek, hogy itt volt.